Bene. Buon pomeriggio a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok. Kellemes délután. Quindi buon pomeriggio a tutti quanti. Se possiamo accomodarci così iniziamo. Tehát mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök, kérem, hogy foglaljanak helyet, és akkor el is kezdjük a mai munkánkat. Ha senkinek nincs ellenvetése a napirend kapcsán, akkor elfogadottnak tekintem. És a ma délutáni munkákat azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkit emlékeztetek arra, hogy az eredeti ülésnaptárt kiegészítettük, ugye? A következő libe ülést ugyanis november 7-én fogják meg, fogjuk megtartani. Mindenki emlékszik biztos, hogy október elején két meghallgatás, két nagyon érdekes meghallgatás volt. Az első az az informatikai bűnözésről szólt, és rengeteg érdekes javaslat született a témában. Monika Holmájer a felelős, az előadó, a másik pedig ugye egy, az éves találkozó volt a nemzeti parlamentekkel, a parlamenti ellenőrzési szerepről, illetve a belbiztonsági stratégiáról, és az elnökség nevében nagyon, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy érdeklődést tapasztaltunk, és beszéltünk arról, hogy szükséges egyfajta közös munka lehetőséget kidolgozni, amelyben a nemzeti parlamentek az európai parlamentekkel együttműködhetnek, konstruktívan megvitathatnánk a témákat, az aktuális témákat, jó gyakorlatokat lehetne cserélni, és az európai jogalkotó így tudna a nemzeti jogalkotókkal együttműködni. Ebben az, én ter- ebben az értelemben a LIBE koordinátorai tárgyalják ezt a javaslatot. Van már egy platform egyébként, egy ilyen típusú platform, amit a nemzeti, pla- nemzeti parlamentek használnak, ezt a rendszert IPEX-nek hívják, és Ezekről a munkákról röviden beszéltünk. Át is adom Borszalino asszonynak a szót, hogy egy kicsit részletesebben kifejtse. Köszönöm szépen először is. Nagyon érdekes volt ez a második találkozó a nemzeti parlamentekkel, amelyről ön beszélt, elnök úr. Nagyon örültem annak, hogy ők azt kérték, hogy legyenek állandóak, rendszeresek ezek a találkozók, hogy így állandó kapcsolatban tudjanak velünk maradni, és fel tudjanak készülni például a Stockholmi Program félidős felülvizsgálatára, ami ugye a 2012 közepén lesz, illetve az úgynevezett policy cycle-re is fel tudjanak készülni, hogy ez a biztonságpolitika témájában indul 2013-ban. Nagyon örültem annak is, hogy a bizottság hajlandónak mutatkozott együttműködni velünk és a parlamenttel, parlamenttel, és azt a közleményt veszük ki induló pontnak, amelyet november 19-én tesz majd közzé a bizottság. És ez az Európai Unió belbiztonsági stratégiájára vonatkozik. Az én jelentésem szerkezete tehát az körülbelül ez, az árnyékelőadókkal a Strasburgi héten kívánok találkozni, hogy megvitassuk a vázlatot, és a jelentés tervezetemet még a karácsonyi szünet előtt be kívánom majd mutatni önöknek. A bizottság az a rendelkezésünkre áll, és informális keretek között is hajlandó átadni nekünk az információkat, mindenféle háttér anyagot, amely szükséges a munkánkhoz. Ugye minden tagállamnak megvannak a saját prioritásai, a, már ami a belbiztonsági stratégiát illeti. Végül pedig hadd mondjam el, hogy nagyon örültem annak, hogy milyen magas szintű hozzászólásokat hallgattunk a szakértők részéről, akik részt vettek ezen a szemináriumon. Nagyon kiválóak voltak, tehát ezek az előadások, és majd kapcsolatot kívánok felvenni a szakértőkkel a munkámhoz. Köszönöm szépen, Borszelino asszony, mondja az elnök. Most pedig a napirendünk harmadik pontja következik, aminek a megnevezése jogellenes helyzetben lévő migránsok, Elnézést, valaki szót kér. Úgy tűnik, Lejsz úr. Dank u, voorzitter. Um, ja, ik dacht dat wij uh, nog altijd konden tussenkomen in de van uh, de voorzitter. Én uh, úgy gondoltam, hogy az elnök közleményei között még uh, néhány dolgot meg kéne említeni. Két megjegyzésem és két kérdésem lenne. Délelőtt egy ülést tartottunk a frakciók korábban képviselt magukat képviseltető munkatársakkal, és ott elhangzott, hogy az ülése nem kerülhetett sor. A, az ülésre azonban sor került, ha én jól tájékozottam. És a meghallgatásról volt szó, a delegációk látogatásairól, 2012-ben. Tehát nagyon konkrét javaslatokat tettünk például Ciprusra vonatkozóan, ez is szerepelt a napirenden, most azonban már nem, és kaptam egy feljegyzést más frakciók részéről, hogy ma délelőtt egy konstruktív ülésre került sor, anélkül, hogy erről minket tájékoztattak volna. Nem tudom, elnök úr, hogy pontosan akkor mi történt, hogy lehet az, hogy a független képviselők nem vehetnek részt egy ilyen ülésen? Először lemondták az ülést, aztán mégis megtartották. Tehát ez lenne az egyik kérdésem. A másik konkrét kérdésem, ez pedig egy olyan kérdésről szól, amiről már két héttel ezelőtt is szó volt a független képviselőkkel kapcsolatosan és mi, mint jelentéstevők, hogyan lehetünk meg. Itt a kollégák felé szerettem volna egy megjegyzést tenni, hogy a pontrendszernek hogyan kellene működnie. Aha, mi a dehontra, hogy a dehont rendszer hogy működik? Az első kérdés, amit felvetett, ezt a találkozót nem a titkárság szervezte. Ezt kell, hogy elmondjam. És ami pedig azt a lehetőséget illeti, hogy a független képviselők is részt vehessenek, illetve hogy megkaphassák az anyagokat, ma délután a, lesz a koordinátorok ülése az ülés végén, és ez a pont szerepel a napi rendünkön úgyhogy bízzunk benne, hogy hasznos és konkrét lehet a ma délutáni ülésünk, és választ tud adni majd az ön kérdése, kérdéseire. Térjünk tehát vissza a napirendünk hármas pontjára. Jogellenes helyzetben lévő migránsok, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 10 uniós tagállamban. Most meghallgatunk egy jelentést az Európai Unió alapjogi ügynökségétől. Ezt az elemzést tíz tagállamban végezték, Belgium, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország. Egy széles körű átfogó projekt részét képezi ez a munka ugyanis az alapjogi ügynökség azt vizsgálja, hogy az immigránsok, az irregulár, a rendszertelen illegális migránsok jogait ugyanúgy lehet érvényesíteni a tagállamokban, mint az állampolgárokét. Július hónapban adták ki a munkásokra vonatkozó jelentést, a dolgozókra vonatkozó jelentést, most ez egy másik téma, amelyet az alapjogi ügynökség készített, és a szélesebb körű munkába fog majd illeszkedni, amely az alapjogokra vonatkozik. Ez 2011 év végén jelenik meg ez az átfogó anyag, tehát ez most a második lépés. Nagyon fontos ez a téma is, a migránsok egészségügyi ellátáshoz való joga, és Ludovika Bánfi fogja bemutatni ezt a jelentést, és utána pedig a képviselőknek lesz lehetősége kérdezni, illetve hozzászólni. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy bemutathatom a prezentációmat. Ennek keretében szeretném bemutatni a az alapjogi ügynökség által végzett felmérés főbb eredményeit. Ez az ügynökség foglalkozik Európában az alapjogokkal, és feladatunk, hogy támogassuk a tagállamokat, illetve az európai intézményeket az EU jogszabályok megvalósítása terén, ami az emberi jogokat illeti. A felmérés, a kutatás egy szélesebb körű kutatás részét képezi, ami a jogellenes helyzetben lévő migránsok helyzetére vonatkozik Európában. Itt konkrétan az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést vizsgáltuk, és tíz országra összpontosítottunk. Nem pusztán azt vizsgáltuk, hogy jogilag, tehát mennyire jogosultak az ilyen ellátáshoz való hozzáféréshez, hanem hogy az ellátás a gyakorlatban hogyan valósul meg harmadik országbeli bevándorlók esetében. Belgium, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Lengyelország, Spanyolország és Svédország szerepelt a felmérésben. Ezt követően pedig szeretném felvázolni, hogy ebben a tíz országban a sürgősségi ellátáshoz való hozzáférés milyen összesen öt államban férhető hozzá ez az ellátás ingyenesen. Viszont például a többi öt országban egy terhes anyának 200 eurót kell fizetnie a szülés levezetésért. Itt most a bevált gyakorlatot a országokról beszélünk, Oroszország, Spanyolország, Belgium és Spanyolország. Itt a sürgősségi ellátáson túl is hozzáférhetnek az alap és szakellátáshoz a bevándoroltak. Azokban az országokban, ahol az egészségügyi ellátás nem ingyenesen eh, áll rendelkezésükre, eh, megállapítottuk a kutatás során, hogy itt gyakorlatilag eh, a bevándorlók élete is kockára van téva, téve. A négy országban, ahol a bevándorlók hozzáférhetnek a sürgősségi ellátáson kívüli ellátáshoz, az előbb említett négy országban, bizonyos feltételek mellett igaz ez, amelyeket nagyon gyakran nehéz kielégíteni. Tehát például állandó lakcímet kell igazolniuk három-hat hónapos időszakra az adott országban. Ezen kívül azt is megállapítottuk, hogy azon kívül, hogy hozzáférhetnek a sürgőségi ellátás melletti ellátásokhoz, a rehabilitációra például ez a lehetőség nem terjed ki. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Egyes országokban beszámolási kötelezettség van, tehát az egészségügyi dolgozóknak jelentést kell készíteniük a bevándorlási hivatal felé, hogy milyen feltételek mellett részesültek ellátásban a bevándorlók. Megalapítottuk, hogy ilyen esetekben, ahol beszámolási kötelezettség van, gyakorlatilag fennáll annak a kockázata, hogy deportálásra kerülhetnek az egyébként ellátásra szoruló bevándorlók. Két különösen veszélyeztetett csoportot határoztunk meg, az állapotos anyák, illetve a gyermekek. Ez a két csoport. Megvizsgáltuk, hogy ők hogyan férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz a tíz országban. A terhes anyák esetében A szülésen kívül, ami sürgősségi ellátásnak minősül, csak három országban valósul meg a terhesség gondozáshoz való hozzáférés. Ami pedig a gyermekeket illeti meglepő, hogy csak két országban jogosultak a jogszabályok alapján a jogellenes helyzetben lévő gyermekek az állampolgárokhoz hasonló ellátásra. Itt olyan gyermekekről van szó, amelyek családban élnek, Nos, tehát megkérdeztünk jó néhány egészségügyi dolgozót is a tíz országban, és ők elmondták, hogy az etikus megfontolások, az emberi jogok érvényesülése terén a jogszabályok bizonyos korlátokat jelentenek a jogellenes helyzetben lévő bevándorlók esetében, és nagyon gyakran nem fogadják a betegeket, mert a költségtérítés nem egyértelmű. Egyes országokban nagyon bonyolult a költségtérítés, a jogellenes helyzetben lévő bevándorlók egészségügyi ellátása területén, és ez egy komoly korlátot jelent számukra. Tehát ez volt néhány fontosabb eredménye a kutatásunknak, amit az ügynökségünk múlt héten hozott nyilvánosságra, és egyébként a kiáratnál ezekből elhelyeztünk néhány példányt is. Néhány véleményt és tanácsot is megfogalmaztunk a jövőre nézve. Először is a jogellenes helyzetben lévő bevándorlóknak legalább minimális törvényi garanciát kellene élvezniük a sürgősségi ellátáson kívüli alapellátásokra. Tehát nem csak a sürgősségi, hanem más fontos ellátást is igénybe kell, hogy tudjanak venni például a házi orvosi ellátást. A térítésmentes ellátásnak ugyanúgy érvényesülnie kell rájuk is, mint az állampolgárok esetében vagy pedig egy külön alapot kellene felállítani e célból. A jogosultsági feltételek, tehát az állandó lakcím igazolása, ezeket mindenféleképpen felül kell vizsgálni, hiszen ezek diszkriminatívan hathatnak és kizárhatják a jogellenes helyzetben lévő bevándorlókat az egészségügyi ellátásból. Ami pedig a beszámolási kötelezettségeket illeti, a tagállamoknak hozzá kell tudniuk férni a bevándorlási politikában foglaltakhoz, és fontos, hogy megfelelő kapcsolatuk legyen a bevándorlási ügyekért illetékes hatóságokkal. Számos emberi jogi eszköz és egyezmény alapján biztosítandó az a sürgősségi ellátás, például terhes anyák esetében az alapvető ellátáshoz való hozzáférés, és más szakellátás, amire az állampolgárok is jogosultak. Mégpedig ugyanolyan mértékben, mint ők. I would like to conclude... Befejezésképpen még annyit szeretnék elmondani, és gondolom nem kell önöket emlékeztetni, hogy 2011 márciusában az Európai Parlament első alkalommal foglalkozott a jogellenes helyzetben lévő bevándorlók jogaival, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükkel. Az új tagállamokat felszólította, hogy a jelenlegi helyzeten javítson. Tehát gyakorlatilag számos emberi jogi aktusban vannak rendelkezések az egészségügyi ellátás biztosítására vonatkozóan, ugyanakkor ez a jog nem érvényesül egyöntetően az EU-ban. Úgyhogy jó lenne, ha a jövőbeni munkájuk során ezeket figyelembe vennék, és ezáltal is védenék az érintett csoportokat. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen Ludobika Bánfi asszony, az Európai Unió alapjogi ügynökségének képviselője. Köszönjük ezt a prezentációt. A jogellenes helyzetben lévő migránsok az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 10 uniós tagállamban témájában. Köszönöm Jakolino képviselőnek is, aki volt olyan kedves, hogy a LIBE bizottság ülését megkezdte. A repülőtérről tartottam ide némi késedelemmel, ezért elnézést kérek. Most viszont készen állunk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, kedves kollégák, Bánfi asszony előadásához Jakoléné kollégái a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam Bánfi asszony előadását. Néhány javaslatom lenne, néhány megjegyzésem. Sokáig dolgoztam Olaszországban az egészségügyi ágazatban, és az úgynevezett jogellenes helyzetben lévő külföldiek, amikor kapcsolatba lépnek valamely egészségügyi szolgálattal, akkor kapnak egy kódot. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a későbbiekben diagnózisokat állítathassanak fel magukról, vagy egészségügyi ellátást kapjanak. Mégis Olaszországban nagyon regionális jellegű a rendszer. Más országokkal ellentétben. Azt szeretném tudni, hogy a minisztérium figyelembe vette-e azt, hogy a segítség különböző fokozatú, régióról régióra változik nálunk. És ennek az az eredménye, hogy a rendszer nem homogén. Vannak olyan helyek, ahol nagyon jól mennek a dolgok, másút pedig semmi garancia nincs a segítségre. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatosan van-e plusz információja, hiszen tíz államot tanulmányozott ön. Poi facciamo un turno di risposta congiunto. Mrs. Gönc. Gönc asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Néhány hónappal ezelőtt hasonló témában volt konferencián. Nagyon érdekes volt a civil szervezeti képviselőktől hallani erről, akiknek nagyon sok tapasztalatuk van a különböző országokban. Ők alapvetően ugyanezeket az ajánlásokat tették, és ugyanezt a konklúziót vonták le, ezért örülök én az ön jelentésének tíz tagállammal foglalkozott ön, de feltételezem, hogy más tagállamokban hasonló a helyzet. Egyetértek mindenképpen az ön ajánlásával, vagyis hogy elkerülhetetlen az, hogy a nők hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz szülés, előszülés után, és a gyermekek számára is feltétel nélkül. Úgy gondolom, hogy nekünk minimális normákkal kellene előállnunk a menekültügyi csomagterv részeként. Szeretném hallani erről a véleményét, és nem tudom, hogy itt van-e a bizottság. Szeretném tudni, hogy mi a bizottság véleménye erről, hogy lehetséges-e, hogy minimális normák legyenek, és ezek az összes tagállamra kiterjedjenek, hogy lehetne valamilyen alapot létrehozni ezen szolgáltatások finanszírozására, és lehet-e valamilyen egységes rendszerünk? Köszönöm. Mulder úr. Köszönöm. Nagyon érdekesnek találtam ezt az előadást. Köszönöm. A kérdésem először is az, hogy van-e kapcsolat az országok és az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatás, valamint a jogellenesek száma között, más szóval bizonyos országokban nagyon sok illegális helyzetben lévő migráns van, máshogy kevesebb, és ez most mit jelent? Ahol kevesebb az jogellenes migráns, ott könnyebb számukra hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, ellentétben azokkal az országokkal, ahol sokkal jogellenes helyzetben lévő meglepődtem, mikor azt mondta, hogy nagyon sok országban nincs semmilyen egészségügyi ellátás. Akkor mi történik ezekkel az emberekkel, amikor megbetegednek? Akkor magukra hagyják őket? Boldoguljanak, ahogy tudnak? Köszönöm. Klész úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, a jogellenes bevándorlót használhatom, nem csak migránsokról van szó, akiknek nincsenek okmányaik, nem, ezek illegálisak, jogellenesek, hagy használjam inkább a nyelvemen ezt a kifejezést, mert ők mindenképpen jogellenesek. Senki nem feltételezi, hogy a jogellenesek vagy mások hozzá kell, hogy férjenek a sürgősségi eljáráshoz. Ez vitán felül áll, ez természetes, hogy hozzá kell férjenek. Viszont, ahol, amire a kérdésem vonatkozik, mi az önmandátum? mandátuma? Szerintem az, hogy önöknek oda kell figyelniük az alapjogokra minden EU tagállamban. Itt szerintem ön meglehetősen tág értelemben interpretálta, sőt, elfogadhatatlanul interpretálta ezt a mandátumot. Ön egy sor véleményt adott, fogalmazott meg, tanácsot adott, és ezeknek az a következménye, hogy a kórházok, amelyek találkoznak a jogellenesekkel, és a jogellenesek szeretnének valamilyen egészségügyi ellátást, nem tudják értesíteni a bevándorlási hivatalokat, vagyis ez ellentétben áll a tagállamok jogszabályával, hiszen a tagállamok harcolnak a jogellenes bevándorlás ellen. Ez a feladatuk. És hogyha a jogellenesek a különböző egészségügyi szolgálatokhoz fordulnak, akkor és itt ebben az esetben az ön ügynökség azt mondja, hogy itt módosítani kell az elő írásokat, vagyis nem szabad, hogy tájékoztassák a bevándorlási hivatalot, hivatalt, mert akkor ez a az alapjogokkal ellentétes, de ellens, elnézést kérek, hát ha egyszer jogellenesek, akkor jogellenesek, a tagállamok harcolnak az illegális bevándorlás ellen, tehát erről értesülniük kell, de természetesen a szükséges szolgáltatást, ellátást meg kell adni. Viszont az, hogyha erről értesítik a hatóságokat, a kórházok, ez nincs ellentétben az előírásokkal, ellentétben azzal viszont, amit ön mondott. Köszönöm szépen, elnök úr felzaklatott ez a prezentáció, mert most éppen elmondták, amit szerettem volna. Az EU alapjogairól van szó, és az EU meg akarja védeni az alapjogokat, az alapvető jogokat. Elnök úr, én is kicsit késve érkeztem, mert késett a repülőm, és nem tudtam mindent meghallgatni abból, amit Bánfi asszony mondott. De azt értem, hogy az ügynökség ajánlásokat tesz a különböző tagállamoknak. Én viszont úgy gondoltam, hogy itt egy jelentésről van szó, amelyet az ügynökségnek el kellett készítenie, és majd aztán ennek alapján a tagállamok ajánlásokat tesznek. Szerintem nem az ügynökség feladata, hogy ajánlásokat tegyen, ezt szerettem volna elmondani. Trianta Filidis úr következik. Köszönöm. Abból az elből indulunk ki, hogy az EU védeni akarja ezeket a jogokat, ahogy a kollega is elmondta. De ezen szolgáltatások nyújtása viszont tagállami jogkör. Akkor az önök szervezete milyen ajánlásokat tehet a tagállamoknak azért, hogy javítsák a jelenlegi körülményeket, és amelyek, mint hallottuk, nem kielégítőek. Továbbá van-e önnek tapasztalata, van-e már előző tanulmány arra vonatkozóan, hogy ezt a helyzetet meg akarják változtatni, vagyis javulást akarnak? Van-e itt már javulási tendencia, mivel egyre több az illegális bevándorló, ön szerint rosszabbodik a helyzet? Először is úgy gondolom, hogy az a közegészségügy az egyik olyan terület, ahol az emberi jogok szükebb értelmezése, definíciója sem a bevándorlók alapvető jogait nem védi, sem pedig a társadalom elvárásainak nem felel meg. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, nem arról beszélünk, hogy az adott bevándorlónak mik a jogai, hanem a közegészségügyről beszélünk. Tehát, hogyha valaki nem megy kórházba, lehet, hogy fertőző betegségben szenved, viszont nem megy kórházba, mert tart attól, hogy nem fogadják, vagy akár kiadják a hatóságoknak, és kitoloncolják. És ezzel tulajdonképpen a kivándorló jogai sérülnek. Egyrészt, másrészt ugyanakkor ez egy komoly közegészségügyi problémát jelent a társadalom számára. Tehát ha a tágabb értelemben vett közösségi érdekeket akarjuk védeni, akkor az egészségügy feladata az ellátás biztosítása, és annak biztosítása, hogy a lehető legmagasabb színvonalon történjen ez. Itt nem arról van szó, hogy hogyan érvényesítjük a jogszabályokat a jogellenes helyzetben lévő migránsok esetében, hanem arról, hogy hogyan akadályozzuk meg az esetleges fertőző betegségek terjedését. Tesen megdöbbent, hogy az itt vizsgált országok közül Németországban az a gyakorlat, hogy tájékoztatják a hatóságot annak a bevándorlónak az állapotáról, aki a kórházat felkeresi, és ennek következtében lehet, hogy az adott bevándorló kiutasítására vagy kitoloncolására kerül sor nálunk. Mi azon dolgozunk, komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy meggyőzzük a bevándorlókat, hogyha bármi problémájuk van, akkor forduljanak kórházhoz, független attól, hogy jogellenes a helyzetük vagy sem. És ez gyakorlatilag figyelembe veszi az a társadalom érdekeit. A kérdésem a következő. Néhány perc múlva szavazni fogunk. Ellen Fotre kollégám véleményéről arra vonatkozóan, hogy a bevándorló munkavállalók és családjaira vonatkozó egyezményt ratifikálja ez EU e vagy sem. Ezzel kapcsolatosan a kérdésem az, hogy az alapjogi ügynökség véleménye tekintetben mi? Gondolva itt konkrétan az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése. Köszönöm, mondja az elnök úr, Bronx úr. Én legjobb esetben is szkeptikus vagyok az eufemizmusok alkalmazása területén, amit általában az vezérli, hogy ellenőrizzük a, gondolko- a szabad gondolkodást. A jogellenesek álláspontja meglehetősen botrányos, ez egy szobeli botrány, és az ő helyzetük meglehetősen kétséges ők azok, akik nem járulnak hozzá az egészségügyi kasszához, és mégis jogosultak lennének az ellátáshoz. Talán mindannyian támogatnunk kellene, viszont a nagyvonalúsággal van gond. Itt arról lenne szó, hogy valaki hozzájárul a saját jövedelméből egy arra érdemes vagy kevésbé érdemes ügyhöz az eh, orvosok sem kifogásolhatják természetesen, hogy a jogellenes helyzetben lévő bevándorlók eh, kaphassanak eh, ellátást, ugyanakkor viszont a kereslet meg haladja a kínálatot. Nagyon sokaknak, a fizetőknek is várakozó listán kell várakozniuk. Az Egyesült Királyságban is nagyon gyakran hallunk olyan kezelésekről, például az elmúlt héten a bőr rák kezelése került egy ilyen listára, miután ez túl költséges. Tehát gyakorlatilag a külön befizetők kerülnek várakozó listára. A sorban állók ha önkéntesen lemondanak a kezelésről, annak érdekében, hogy egy jogellenes bevándorló juthasson kezeléshez, azt hiszem, hogy nagyvonalúnak minősül. Senki nem tudja az ellátást 100%-ban megfizetni, ezek támogatott szolgáltatások, de hogyha ez a helyzet, akkor itt egyértelmű lopásról van szó. Itt egy alapot kellene létrehozni, amibe az érintettek befizethetnének a jövedelmükből, ez lenne nagy, nagy de ennek jeleit sem látjuk. Questions, Bánfi asszony, több kérdést is hallott, vannak konkrét kérdések is. Ma délután szavazás is van, amelyet nem sokára el kell majd kezdenünk. Van, tehát 15 óra 45-kor kezdünk. Megköszönnénk, hogyha megpróbálná mondjuk 10 percre sűríteni a válaszait, hogy ne kelljen a szavazást tovább húznunk. Először is köszönöm szépen ezeket az érdekes és ösztönző kérdéseket. Jakolino úrnak válaszolok. Igen, figyelembe vettük a regionális különbségeket az egyes országokban. Olaszország például az egyik, ahol a legnagyobb különbségek vannak a régiók között már, ami az egészségügyi szolgáltatásokat illeti, hogy hogyan férnek ehhez hozzá a migránsok. Valóban más és más a helyzet. De egyébként a, a kutatást konkrét régiókban végeztük, az egészségügyi szakembereket, illetve a migránsokat kérdeztük, meg Emília Románia és Lombardia tartományokban. Tudjuk, hogy a biztosított egészségügyi szolgáltatások között eltérés van az egyes régiókban, és erről szól is a jelentés. Amiről mi beszéltünk, hogy nem minden régióban kapnak alapellátást a e, migránsok, miközben a másodlagos, tehát a e, kórházi ellátást megkapják. Ami a szülés előtt és utáni egészségügyi ellátást illeti, egyetértünk, hogy érdekes lenne, hogyha mondjuk egy e, újabb szinten lennének közös szabályok vagy rendelkezések, de engem is emlékeztettek, én is emlékeztetnem kell önöket arra, hogy mint ügynökség mi az általunk összegyűjtött bizonyítékokat tudjuk felajánlani, és ezek alapján járhatnak el mások. Tehát ennek alapján lehet majd a, a politikában tovább dolgozni. Tehát a, a várandós édesanyák, illetve a kismamák, különösképpen sérülékeny csoportok, ez kiderült a kutatásból is, és általában az derült ki, hogy ezt a védelmet nem mindig kapják meg, tehát nem mindig kapnak egészségügyi szolgáltatásokat. A migránsok száma, illetve az egészségügyi szolgáltatások biztosítása között nem mindig láttunk korrelációt egy adott országban. És az a kérdés, hogy mi történik azokkal a migránsokkal, akik kiszorulnak az egészségügyből, mondjuk nem kapnak sürgősségi ellátást, ez egy komoly kérdés. Ugye tudják, hogy a sürgősségi ellátáshoz való jog az az élethez való joghoz kapcsolódik, tehát mondjuk el tudjuk nem tudom, el tudjuk képzelni, hogy mi van, hogyha valaki számára nem biztosítják a sürgősségi ellátást. Volt egy olyan megjegyzés, hogy mi ne ajánlásokat tegyünk. Hát mi nem ajánlásokat teszünk, mi információt, tanácsot adunk, amely bizonyítékokon alapul, és aztán a tagállamok, természetesen a tagállamoké a döntés, ők döntik el, hogy a tanácsunkat hogyan fordítják le a saját munkagyakorlatukra. A kutatást egyébként azzal zárjuk, hogy mondjuk olyan javaslatokat teszünk, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten. Azzal egyetértünk, hogy az egészségügy a teljes közösségügye, tehát a migránsok számára az egészségügyi szolgáltatások biztosítása az a teljes közösséget érinti, tehát a teljes társadalom ügye ez. Ami pedig azt illeti, hogy nincsenek erőforrások, hogy a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Hát igen, költségvetési korlátozások vannak, az igaz, de az egészségügyi ellátás nyújtása oda vezet, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy később sürgősségi ellátásra szoruljanak ezek a migránsok. Tehát el tudjuk kerülni, hogy kevesebbet tudunk költeni, hogyha az alapellátást biztosítjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mondjuk krónikus állapotba kerüljenek az emberek, amiknek a kezelése aztán sokkal többe kerül. Remélem, hogy a legtöbb felvetésre kérdésre válaszoltam. legalábbis abban az időkeretben, amit számomra biztosítottak, és talán az ülés után a rendelkezésükre állok, hogyha még további kérdéseik vannak. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, mondja az elnök úr, és a szavazásra készülünk fel, elektronikusan fogunk szavazni két véleményről, amely két különböző témában készült. Megköszönjük Bánfi Ludovikának, hogy eljött hozzánk és bemutatta a jelentését, megköszönjük a kérdésekre adott válaszokat, és akkor a következő napi rendi pontra készülődünk elő a szavazáshoz. Mindenkit emlékeztetnék, vagy kérnék, hogyha nincs itt a szavazókártyája, akkor küldjön el érte valakit, minél előbb legyenek meg a kártyák. Köszönöm Ah, ok, da medico, medico, quindi ok. Allora. Thanks again. <laughs> Grazie. Grazie, alla prossima. Ciao. I suggest I suggest Kedves kollégák, take two, three minutes. Két-három perc szünetet tartunk, ugyanis láttam, hogy nagyon sokuknak Nincs itt a kártyája, de mégis kezdjük? Jó, rendben van, hát akkor azokat, azoknak a szavazatait fogjuk számolni, akiknek nincs itt a kártyája. Én láttam, hogy néhányan fölemelték a kezüket, hogy elküldtek valakit a kártyájukért, a szavazókártyájukért. De addig is akkor kezdjük el a szavazást. Az első, a négyes napi rendi pont, megállapodás az Európai Unió és Ausztrália között. Az Európai Uniós utas nyilvántartási adatállomány adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál vámügyi szervek részére történő továbbításáról. Előadónk Sofia Intveld, talán szeretné összefoglalni a jelentését, vagy rögtön kezdhetjük a szavazást. Nagyszerű, de nyugodtan, ha kíván szólni, akkor szóljon. Nagyon röviden, elnök úr, mert azt hiszem, hogy előadóként én valóban azt javaslom, hogy támogassuk ezt a megállapodást. Több fontos kritikus pont még megmaradt, de hogyha azt nézzük, hogy mit sikerült elérnünk, és mondjuk figyelembe vesszük, hogy vannak itt, van itt Ausztrália, vagy bármely más harmadik ország, meghatározza, hogy mit akar tudni azokról az emberekről, akik belépnek a határain belül, akkor ez itt megtalálható, tavaly nagyon sokat sikerült előre haladni, a kritikai megjegyzésemmel együtt a magyarázatban szerepelnek ezek, én azt javaslom, hogy szavazzuk tehát meg ezt a megállapodást. Köszönöm, Intvált asszony, ha jól értem, akkor Albrecht úr a kisebbséget tudja képviselni, igen? És kíván is szólni a kisebbség nevében? Igen. Mint képviselők be tudunk nyújtani egy kisebbségi véleményt a jelentéshez, és én csak azt szeretném bejelenteni, hogy vannak olyan képviselők itt is, különösképpen a zöld frakcióból, de a GOE frakcióból is, ha jól értem, akik szeretnének kisebbségi véleményt benyújtani. Ebben megmagyarázzuk, hogy miért szavazunk a jelentés ellen. Minket ugyanis nem győztek meg arról, hogy miért kellene megszavaznunk ezt az utasnyilvántartási adatállományra vonatkozó megállapodást Ausztráliával. Különösképpen hiányoznak, azért, mert hiányoznak a biztosítékok, a profilalkotás, illetve az adatok feldolgozásáról és továbbítására vonatkozóan. Jó, akkor térjünk rá a szavazásra, mondja az elnök úr. Nagyon egyszerű ez a szavazás, mert a egész szöveg, az ajánlat tervezett szövegének az egészéről szavazunk, úgyhogy kérdem ki van mellette. Ellene, tartózkodás, és most rendben van. Szükséges az, hogy elektronikusan szavazzunk, úgyhogy akkor megnyitom a szavazást. No, Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 25 igen, 7 nem, és egy tartózkodás. Ez az eredmény, tehát elfogadtuk ezt a jelentést. Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata a következő anyag, amiről szavazunk. Helen Flott az előadó, az előadója ennek a véleménytervezetnek nem kívánja összefoglalni, úgyhogy akkor következik a szavazás. Compromise Amendment 1. Egyes kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a tízest elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom. 17-17, tehát elutasítottuk. 11-es módosító mellett ellene ellenőrizzük, ugyanezt a, az arányt látom, mint az előbb, megnyitom a szavazást, lezárom, 18-17 arányban elfogadtuk. Kettes mód, kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellett ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Nem láttam elég kezet a levegőben, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-20 arányban elutasítottuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, úgy látom. 13-as mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is, a 13-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 16-20 arányban elutasítottuk. Hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es nem helyesbíti az elnök magát. A 19-es módosító következik. illetve az egész rész itt okafogyottá válik, tehát mégis a 29-es következik. A szavazó listám szerint, ha, ha a hármas kompromisszumost elfogadtuk, akkor az ezt követő módosítók okafogyottá válnak, tehát következik a 29-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszumos két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a négyes kompromisszumos módosító második részét megnyitom a szavazást, lezárom, 16-20 arányban elutasítottuk. 34-35-ös megegyezik, de az összes módosító, ami ezután következik, okafogyottá válik egészen a 39-esig mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-16 arányban elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az összes többi ismét okafogyottá válik a hatos kompromisszumosig. A hatos kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva ismét okafogyottá válik az 58-asig. Az 58-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Az 58-as, megnyitom a szavazást, lezárom. 17-19 arányban elutasítva. 60-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor ezt is, a 60-as, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15-21 arányban elutasítva. A hetes kompromisszumos következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itt megint néhány módosító okafogyottá válik a 71 eség A 71-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 72-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ha jól láttam, ellenőrizzük a 72-est. Lezárom a szavazást. A 72 es ellenőrizzük. Jó, akkor kezdjük újra a 72-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 24-13 arányban elutasítva és most a szöveg egészéről módosításokkal együtt, tehát megnyitom a szavazást, lezárom, 35 mellette, két nem szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk Flotrasszonynak. Akkor folytassuk a következő napi rendi ponttal, A hatos napi rendi pont következik. Yes, please. Those who were here. Akik a szavazásra jöttek el, megköszönjük a jelenlétüket. Thank you for your timely assistance. És hogy ilyen hatékonyan segítettek a szavazásban de egy kis csendet kérnénk, hiszen a napirendünket folytatjuk, ez pedig nem más, mint a migráció helyzete a földközi tenger térségében, visszaküldés, áttelepítés és a bizottság által nyújtott támogatás. Először is meghallgatjuk Manser Vízi urat, aki még nincs jelen, tehát néhány perces szünetet tartunk, mindaddig, amíg Manservizi úr meg nem érkezik, tehát 5 perc, vagy 10. 15. Illetve 15. 15 perc szünet következik. Kedves kollégák, pontosan 16 óra 15 perc van, úgyhogy készen állunk arra, hogy folytassuk a munkát. A napi rendünk hatos pontja következik. A migráció helyzete a földközi tenger térségében, visszaküldés, áttelepítés és a bizottság által nyújtott támogatás, ez a napirendi pontunk és a jelentés előterje, előterjesztője Stefano Manservizi lesz, aki az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságát képviseli. Már beszámoltam önöknek arról, hogy Mászröm az, hogy nem tudott eljönni ma hozzánk, és ezért köszöntjük helyette Stefano Manservizit, aki a főigazgató úr ebben a főigazgatóságban, és ő fog nekünk beszámolni a témáról. Először tehát meghallgatjuk Manservisi urat, és utána pedig talán marad egy kis idő, hogy a képviselő kérdéseket tegyenek fel. Ugyanis összesen 45 percünk van, tehát rögtön meg is adom Manservisi úrnak a szót. Köszönöm a meghívást. Olyan információkat fogok önöknek megadni, amelyek talán, talán nem teljes mértékben újabb. A mobilitás biztonság témájában elindítanánk a párbeszédet. A bizottság pénzügyileg sokat belefektet ebbe azért, hogy itt változások legyenek, és ez a kérdés a menekültügyel, a migráció kezelésével foglalkozik. 75 millióról van szó menekültről, 3,5 millió a regionális programokon belül kezelendő, a menekültügyi ügynökség, a végrehajtó ügynökség, és 10 millió főről van, és 10 millióról van még szó, ami rendelkezésre áll az egyiptomi, libiai tunéziai hatóságoknak azok számára, akik nem tudnak visszatérni saját országukban azon menekültek kezelésére. Majd pedig a tavaszi programot nemrég fogadtuk el, 350 millió az észak-amerikai országok számára, ez egy plusz allokálás a már létező nemzeti és regionális keretekhez hiszen itt is a mobilitást és a migrációt szükséges kezelni. E, ilyen összegeket e, mozgósított eddig a bizottság. A másik pedig az áttelepítés főként 5000 300 főről van szó, főként a líbiai határ melletti táborokban. És mint önök tudják, Malmström biztos asszony nagy hangsúlyt helyez az áttelepítési műveletekre. Hét EU tagállam, 408 az egyik képviselő azt, hogy majd később szeretne hozzászólni, és ezt jelezte. Tehát nem azért jelentkezett, hogy kiavítsa valamiben az előadót. Nem mondtam semmi rosszat, ugye, mondja az előadó. 408 áttelepítési központ van Észak-Afrikában a menekültek számára. Ez jó, de ez nem elegendő, és ezt Mászrőn biztos az, hogy már sokszor elmondta. Remélem, hogy a három, több mint három ezer helyszín társfinanszírozása sokat fog segíteni, ahogy ezt a tagállamok ígérték. Ami pedig a közös áttelepítési programot illeti, sajnos ez most blokkolódott, mert az eljárást illetően nincs egyetértés. Én is próbálok dolgozni azon, hogy itt a helyzetet feloldjuk politikai szempontból, de hogy legalább ezt a tapasztalatot felhasználjuk a jövő építésére. És sokszor elmondtuk, a mi javaslatunk az, hogy széleskörű vitát tartsunk az áttelepítési programról, ezt a parlament is javasolta, hogy ez a jövő. Még tehát ezt szerettem volna elmondani az áttelepítésről és a tagállamok támogatásáról. Hányan érkeztek az EU-ba Tunézián és Líbián keresztül? Több mint 6 ezeren mindez idáig, és nagy többségük Olaszországba érkezett, 3-4 ezer pedig Máltára. Ezek a számok meglehetősen nagyok. A bizottság támogatást mozgosított a legjobban érintett tagállamok számára, a taxud, főként Olaszországot támogatják, és aktívak maradunk azért, hogy a marokkói vizeket ellenőrizzük, ez Spanyolország megsegítésére van, a Europol pedig Olaszországnak segít a potenciális bűnözők kiszűrésében, ezen kívül van külön határellenőrzési alap, és a tunéziai hatóságokat is segítsük azért, hogy a határellenőrzésben közreműködjünk. Ami pedig a Frontexet ismeri, a bizottság azt javasolta, de egyébként ezt önök nagyon jól tudják, hiszen a Libe bizottság itt aktív szerepet játszott, 52 milliót még plusz mozgósított a bizottság azért, hogy a pluszköltségeket sikerüljön fedezni. Van egy ügynökség, amely a menekült ügyjel foglalkozik, és szintén szerepet fog játszani, hogyha kritikus tömeget eléri a helyzet, a jó akarat megvan, a tagállam támogatja ezt az ügynökséget, hogy lépjen közbe a szükséges. Majd az év végén a Euroszúr rendszerre tesz javaslatot a bizottság, ez elindul, és itt a jobb határ ellenőrzés a cél. Végül még szeretnék számot adni egy új dologról, Mi pedig arról, hogy elindult a párbeszéd a migráció, mobilitás, biztonság témájában, és ezt májusban javasolt a bizottság, júniusban kérte ezt a tanács. A múlt héten voltam Tunéziában, Marokkóban is jártam, és a hatóságokkal tárgyaltam, azért, hogy ez a hivatalos párbeszéd elinduljon. Itt az a cél, hogy a migráció, mobilitás, biztonság témájában partnerség induljon be, Tunéziában lesznek választások, de ez még mindig nagyon fontos téma. Marokkóban még, Marokkóra még nem nehezik túl nagy nyomás, de a külügyminisztériummal, belügyminisztériummal, különböző ügynökségekkel felvettük a kapcsolatot. Itt a határellenőrzés és bűnüldözés témája merül fel. Az összes minisztérium Együttműködik egyrészt, hogy megértsék a mi partnerségi javaslatunkat. Ez azt jelenti, hogy egyelő esélyeket kell teremteni a jókövetés és a határellenőrzés szintjén. A személyek mobilitását illetően itt arra van szó, hogy a vízumkönnyítési egyezmény jöjjön létre Marokkóval és Tunéziával, ez mindig kiegészíti a visszafogadási egyezmény. És a helyi Schengeni együttműködés is támogatást nyújt, a másik pedig a migráció támogatása olyan környezet létrehozása, amikor a tagállamok informálisan dönthetnek arról, hogy hogyan is alakul a kínálat-kereslet. Néha itt frusztráció van mindkét oldalról, mert van, amikor van ajánlat, de ezt nem tudják elfogadni, vagy pedig lenne kereslet, de nincs elég jelentkező. Tunéziában, Marokkóban lesz még egy találkozó az év vége előtt. A modellünk a partnerség. Ezt Moldovával és Grúziával is létrehoztunk. A kelet és a dél között szimetriát kívánunk létrehozni, és ez azt jelenti, hogy mi nyitottak vagyunk a jobb mobilitás eszközeinek megteremtésére. Csütörtökön voltam Marokkóban, előtte Tunéziában, ez a folyamat elindult, és remélem, hogy ez segíteni fogja az aktív tagállamokat, de tágabb értelemben majd egy jobb kontextus teremt a menekültügy és a migráció kezelésére. Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönöm. Nagyon gyorsan tartotta ezt meg. Ez segít bennünket, mert 45-ig tudunk erről beszélni, és egy sor képviselő jelentkezett. Most azt javaslom, hogy elkerüljük a problémákat, két percet szólhat mindenki. Két perc. Ez majd segít bennünket abban, hogy itt kezeljük ezt a megbeszélést, mert elég sok képviselő kíván szólni. Buzutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szervíziónak a bevezetést. Nagyon rövid kérdéseket teszek fel. Először is azt mondta, hogy 408 helyet ajánlottak fel eddig az EU-s tagállamok a menekültek befogadására, akik a tunéziai határon vannak, Libia tunéziai határán. Az Európai Parlament delegációja ellátogatott Susába júliusban, és 5000, majdnem 5000 ember volt akkor még a menekültáborban, és 5000 még mindig ott ragadtak. Tehát akkor el tudná nekünk mondani, hogy ebből a 400 helyből, amelyet felajánlottak, mennyit töltöttek be, illetve mennyit ajánlottak fel valóban? A második dolog a hatóságok kapcsán ugye elmagyarázta, hogy mi a céljuk a mobilitást célzó partnerségi megállapodással. De kérdezem, hogy sikerült-e a tunéziai hatóságokkal bármiféle előrelépést elérni? Megkezdték a tárgyalásokat a hatóságokkal, vagy sem? bizonyára tudják, hogy most ugye milyen nehéz a helyzet, zajlik ez a bonyolult választási kampány, és nyilván erre figyel mindenki, de mégis kérdezem, hogy volt-e valami előrelépés, voltak-e tárgyalások. Végül pedig az IASZO azt mondta, hogy még mindig nem működőképes, el tudná mondani nekünk, hogy mikor lesz teljes mértékben működőképes? Köszönöm szépen. Köszönöm, Morász úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ugyanígy nagyon röviden néhány kérdést tennék fel. Yeah. Én is részt vettem a tunéziai delegációban, és valóban aránytalan a rájuk nehezedő teher. Tehát kérdezem, hogy mennyi helyet ajánlottak fel ebből, hány menekültet fogadtak be, hogyan halad ez a partnerségi párbeszéd, hogyan tud ez hozadott értéket teremteni a folyamathoz. Ön elmondta, hogy milyen ez a folyamat, de hogyan lehet elérni a végén, hogy több tagállam, több helyet ajánljon fel. A második kérdés pedig, ami a Frontexet illeti. Ön röviden említette a Hermész műveletet, és a mi frakciónk ezt a kérdést többször föltette, hogy azt hiszem márciusban kaptuk a legfrissebb tájékoztatást, tehát elég kritikus ez a művelet, hiszen ez követi azt, hogy kit fogadnak be, kit nem, Lampedusáról és így tovább, tehát akkor kérném, hogy adjon nekünk frissebb információkat. És a harmadik rövid kérdésem, amely azt hiszem valamennyi frakciót foglalkoztat, tudna-e szólni nekünk arról valamit, hogy hogyan lehetne az akadályokat elgördíteni az letelepedési, áttelepítési program elől. Ez az összes frakció kérése, vagy legalábbis a nagyobb frakciók a parlamentben mind ezt kérik. Végül pedig tudná -e esetleg tisztázni, hogy milyen körülmények között lehetne támogatni azokat a tagállamokat, akik a, akikre túlzott nyomás eh, nehezedik, tehát a 2001 per 55-ös irányelvet eh, milyen körülmények között hogyan használhatják ki, mi az önök eh, legfrissebb álláspontja ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Látford Báron következik. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdésem lenne csak. Manservisi úr említette, hogy a harmadik pillér ugye a legális migráció. Meg is jegyezte, hogy a tagállamok feladata hogy számszerű ajánlatokat tegyenek. De kérdezem, hogy van-e erre esély, vagy milyen esély van erre, hogy a tagállamok ilyen ajánlatokat tesznek? Tehát a legális migrációról folytatott párbeszéd az milyen környezetben zajlik? Itt valódi kilátások vannak, tehát valóban sikerül majd a legalizált migrációt megvalósítani, vagy sem? Vagy pedig, hogy is mondjam, egy kicsit a fantázia világába kalandoznak ezek. Köszönöm szépen, Sargentini asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Megint erről a 408 helyről érdeklődnék. Nem tudom, hogy ez a kvótán belül vagy kívül van. Amikor a saját hazám adatait megnéztem, ugye Hollandia 55 helyett ajánlott fel, és ez azt jelenti, hogy 55 emberrel kevesebbet veszünk át mondjuk máshonnan, Kenyából vagy máshonnan. Nem tudom, hogy a tagállamok növelték-e a saját kvótájukat, vagy sem. Líbiával kapcsolatban pedig azt hiszem 2010 nyarán írta alá az Európai Bizottság a megállapodását Líbiával a határok védelméről. És a bizottság pénzösszegekkel támogatta a líbiai kormányt, amely akkor ugye még mindig a Gaddafi kormány volt. Kérdezem, hogy most mi a helyzet ezzel a megállapodással, ugye öntől nem hallottam erről semmit. És azt is kérdezném, hogy a megújított megállapodással mi a helyzet? Ugye Olaszország és Líbia megújította nem régiben ezt a megállapodást, amely a határok védelmére vonatkozik. És ha jól értettem az elmondottakat, akkor ugye az ideiglenes tanács, nem tudom a pontos nevét, tehát az az, az ideiglenes tanács, amely most Líbiában a hatalmat gyakorolja, hogyan jár el. Az utolsó kérdésem pedig a munkaerő piaci migrációról, ugye itt is az időszakos munkavállalókról folyik a vita a parlamentben, de hogyha az észak-afrikai államoknak segíteni kívánunk, akkor az Európai Uniónak valószínűleg elő kellene állnia egy sokkal nyitottabb, rugalmasabb rendszerre, amely a munkaerő áramlását segíti. Nem tudom, hogy erről szólnak-e a tárgyalások. Jakolino úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm szervízi igazgató úrnak és az elmondottakat. Mondta, hogy 60 ezer személyről van szó, akiket érintett a helyzet az első kilenc hónap, hónapban, és Szicíliában nagyon-nagyon, Szicíliában nagyon sokan érkeztek. Az Európai Parlamenti Delegáció is ellátogatott ide, Lampedusát is megnézte novemberben. Líviával kapcsolatokat tartott fenn ugye Olaszország, megpróbált megállapodásra jutni, elérni azt, hogy valahogy lehessen szabályozni a bevándorlási hullámot. Ez a két oldalú megállapodásoknak a, az értékelése. Én azt kérdezem, hogy milyen időkeretben gondolkodnak, tehát milyen időkeretben kívánják ezeket a megállapodásokat megkötni. Bároza úr többször is beszélt egyébként erről, Tehát én mondjuk Szicília, Szicíliára, Lampedúzára, az érintett térségekre gondolok, ugyebár az úr többször említette őket, tehát valami fajta európai kereteket kellene megállapítani, hogy segítsünk ezeken a térségeken, akikre a legnagyobb súly nehezedik, és ugye elmondta, hogy mi mindig meghallgatjuk azokat, akiknek a legnagyobb az igénye. Köszönöm szépen, Gönc asszony következik. Nem? Nem kért szót mégsem, akkor Romero képviselő. Gracias, presidente. Efectivamente, el diálogo para... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a párbeszéd a mobilitás kapcsán déli országokkal feltétlenül ajánlatos a jövőre nézve, mint ahogy a bizottság képviselője is elmondta. Szerintem jó úton haladunk. De ha megnézzük, hogy milyen helyzet alakult ki az elmúlt években, a menekültügyi hivatal egyelőre nem működik, nem állt fel, Tunéziával és Líbiával merültek fel konkrétan problémák Lampedusán, illetve Görögországban, és ez tulajdonképpen szégyenletesnek is tekinthető, ugyanis az semmiféleképpen nem tükrözi az emberi jogokról vallott értékeinket. 500 milliós összegről hallottunk, viszont fogalmunk sincs arról, hogy ezt hogyan használták fel, hogyan alokálták. Remélem, hogy előbb-utóbb kapunk erre vonatkozóan valami felvilágosítást. A Malmström asszony egyelőre semmit nem mondott. Mi történt ezzel az alappal? Mi történt ezzel az összeggel? Ezen kívül az áttelepítés is kérdés, a, mi a libiai táborokat illeti. Itt hallottunk az európai programról, de ami az eljárásokat illeti, itt vannak, vannak véleménykülönbségek. Ezek konkrétan miről szólnak? Ugyanis nem vesztegelhetünk sokáig. Az európai politika nem valósul meg megfelelő módon. Az euroszúról is, hogyha hallhatnánk néhány szót. Köszönöm szépen. Mölder úr, köszönöm szépen. El tudom képzelni, hogy Líbiából számos menekültes érkezik a polgárháborús helyzet miatt. A tunéziai forradalmat követően hirtelen óriási hullámban indultak meg a tömegek Tunéziából, ami teljesen érthető, hiszen hogyha a diktatúra véget ér, akkor lehet, hogy az embereknek inkább ott kéne valamit tenniük. Nem tudom, hogy mi a véleménye, hogyan látja a jelenlegi helyzetet, mi a hatás Egyiptomnak, Tunéziának, esetleg Szíriának, illetve az ott folyó eseményeknek. A bizottság hogyan készül fel az esetleges tömeges bevándorlási hullámra. Elnök, köszönöm, Flotre asszony. Oui, bonjour, vous avez cité... Jó napot kívánok! Hallottuk a számadatokat, több ezer menekült várja az áttelepítést, és azt is közölte ez az ügynökség, hogy milyen sokan fulladtak a tengerbe február közepe óta. Nem kielégítő, amit a bizottság mond, az Európai Bizottság. Jó, ez nem európai területi vizeken történt, ezért én nem vagyok felelős. A Frontex oldaláról pedig nincs lépés. Ami pedig a pénzügyi támogatást illeti a migránsok és a menekültek ügyében 2000 halott volt, és közben tudjuk, hogy milyen sok hajó járott a földközi tengeren. Sokkal követelőbbnek, igényesebbnek kell lenni itt a helyzetet illetően. Amióta Tripolit bevették, azóta is biztos, hogy a Kadafi féle erők biztos, hogy majd fölülnek a hajókra, de a bizottság meg kell, hogy vizsgálja ezt az elfogadhatatlan helyzetet, ami most ott uralkodik. A földközi tengertérségebe partnerséget javasol, ez egy kis csomagterv, mindjárt befejezem, elnök úr. Ez egy kis csomagterv, itt a legális migrációról is van szó, határ ellenőrzés, egyebek. Ezt már a kelet irányában elindították. Van már tapasztalat arról, hogy ez hogy működik? Vannak itt biztos egyensúlytalanságok, például a visszafogadási ez minden állammal megkötötték, közben a vízum könnyítés, ez mindig az államok jó akaratától függ hogyan alkalmazzák ezt, jó lenne tudni, akkor, amikor ezt délen is ki akarják most már próbálni. Utolsó megjegyzés, óvatosságra intek, bárki folytat kampányt Tunézia esetében, nem szabad elfelejteni, hogy milyen nagy különbségek vannak az országok között, meg ott van a pluralitás. Tudjuk, hogy mindegyik vezető azt mondja, hogy ezek átmeneti kormányok, és minden kor, döntés, amit ezekkel a kormányokkal megvitatnak, majd az új parlamentek kialakulásakor felül lesz vizsgálva, úgyhogy itt óvatosnak kell lenni a demokratikus formát és a legitim partnereket illeti Tunézia esetében, hiszen majd itt átalakulások lesznek. Ott van a Jászmin terv, ez tudjuk, hogy milyen helyzetbe került a listákat illetően, úgyhogy a mobilitást illetően óvatosnak kell lenni. Köszönöm, Anna Gómez. Először is azzal kezdeném, hogy Líbiából már nem sokan jönnek, akik a szomszédos országokba, Tunéziába menekültek, visszatértek Líbiába valóban az 5300-as tömeg problémát jelent. Az UNHCR korábban is menedékesnek minősítette őket, és az EU-nak is többet kéne tennie. Montravizi úrtól azt Maszervizi úrtól azt kérdezném, hogy hogyan kívánja meggyőzni a tagállamokat, hogy több ajánlatot tegyenek ezen érintettek esetében Líbiában, Legalább 1500-an vannak táborban Tripoli közelében, talán más táborok is léteznek, és érdekes megjegyezni, hogy miután Tripoli elesett, mármint hogy a forradalmárok bevették, Máltában már nem menekültek, tehát tulajdonképpen Kadhafi ezt egyfajta zsarolásként is felhasználta. de még mindig vannak, akik ott ragadtak, nem menekültként, de mindenféleképpen migránsként. És őket is vissza kéne téríteni. Tehát ha az ENSZ menekültügyi szervezetén keresztül mit tehetünk azok megsegítésére, akik Libiában ragadtak? És még egy kérdésem, hogy készek vagyunk-e valamit kezdeni azokkal az ezrekkel, akiket a börtönökből történő kiszabadulásuk után vissza lehet téríteni Líbiába, ugyanis ezek soldosok részben, legalábbis ezzel vádolják őket, és nyilván sokan vissza akarnak térni a hazájukba. Tehát őket vissza kell téríteni. Végezetül pedig mit tehetünk annak érdekében, hogy a tagállamoktól elvárjuk, hogy a Jászmin tervet, a Jászmin programot tiszteletben tartsák. Hogy ne blokkolják a rendszert, annak hatályba lépését ugyanis a helyzet úgy tűnik, hogy egy helyzetre emlékeztet. És Algériában is mi várható, ott is eléggé komoly események következhetnek be. Tavaris úr. Thank you. Uh, on reset... Ami a visszatérítést, a visszaküldést illeti, a sürgősségi visszaküldet és a költségvetési szakbizottság hagyta, és a plenáris is hamarosan szavazni fog ami pedig a blokkolást, az együtt döntés blokkolását illeti. Manszervízi úr nyilván tudja, hogy a magyar elnökség alatt született egy javaslat, ebben ön is részt vett néhány hét alatt találkoztam a frakciók képviselőivel és egy ellenjavaslatot készítettünk, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat igyekeztük szorgalmazni, ami tulajdonképpen az együtt döntésnek egy továbbfejlesztett változata. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy külön megbeszélés annak érdekében, hogy a legnagyobb prioritást élvező területekben meg tudjunk állapodni. Tárgyalásokat folytatunk már a Dán elnökséggel is, és együttműködünk a lengyel elnökséggel is a trió keretében, hogy megoldást találjunk erre a kérdésre. Mert egyébként egy egész évet el fogunk vesztegetni a visszaküldetés, visszaküldés folyamatában. tehát meg kéne vizsgálni az Európai Parlament ellenjavaslatát, szeretnénk meghallgatni az ön véleményét, talál-e ebben valami kifogásolni valót. Mi készek vagyunk megvitatni ezt a javaslatot és párbeszédet folytatni erről, de pragmatikus szellemben és minél gyorsabban eljárva. Több kolléga már felvetette ezt a kérdést, hogy mi történik nem teljesen egyértelmű a helyzet. Itt nem arról van szó, hogy a parlament és a tanács blokkolja egymás munkáját. Az gyakorlatilag már kétszer is léptünk, született egy javaslat, illetve egy ellenjavaslat. Remélem, hogy a lengyel elnökség alatt sikerül majd ezt eh, rendezni, de nyilván a bizottság eh, közreműködését is várjuk e tekintetben. És eh, még a visszaküldésre vonatkozóan Olaszországból és Görögországból, nem tudom, hogy a bizottság a visszaküldést legálisnak tartja-e, vagy tisztában van-e ezzel, különös tekintettel a kétoldalú megállapodásokra illetve hogy a bizottság a kétoldalú megállapodást összeegyeztethetőnek tartja-e az európai standardokkal. Ha igen, akkor hogyan tud magyarázatot adni a visszaküldésre? Lampedusa nem biztonságos kikötőnek minősül, hogyan kívánja biztosítani a menedékesek és migránsok biztonságát a földközi tengeri térségben. Bronx úr. Én azt gondoltam, hogy Kedves Cameron és kedves Sárközi urak bombázták Líbiát, hogy még kellemesebb ország legyen, ahonnan nem akarnak majd elmenni az emberek. Hát úgy tűnik, hogy nagyon sok líbiai és tunéziai is Európában akar, Európába akartak jönni, amíg ezek a nem túl kedves diktátorok voltak hatalmon, és még mindig Európába akarnak jönni, vagy itt maradni, akkor is, amikor megszabadultak ezektől a diktátoroktól ennek azt hiszem semmi köze ahhoz, hogy milyen feltételek vannak Líbiában vagy Tunéziában, egyszerűen ide akarnak jönni, itt akarnak maradni, mert itt jobb nekik. Az, hogy nem fordítanak valakit vissza, ez az elv azt jelenti, hogy a számára veszélyes országban nem fordítják vissza. Én többször feltettem ezt a kérdést, hogyha ezt az elvet elfogadjuk, akkor logikusan az következik ebből, hogy azokat az embereket sem hagyhatjuk a veszélyes országokban, akiknek nincs szándékában távozni. Hát akkor Afrika és Ázsia összes lakosságát elhozhatjuk Európába, hogy gyakorlatilag a szószoros értelmében és átvitt értelemben is egymás válla mellett, mint a szardíniák úgy álljunk, egész addig, amíg Európa el nem süllyed, de a non-refoulement elvet azt betartottuk. Thank you, Honorable Borsellino presidente. Borsellino asszony. Egy kicsit az olasz témára hadd térjek ki. Hát igen, Lampedusa és az összes többi esemény, ugye, ami néhány hónap, az utóbbi hónapokban történt. És aztán ugye ez a kényszerített visszatérítés, ez mind-mind felmerült itt a kérdések között. És én fölteszem magamnak is azt a kérdést, hogy vajon milyen következtetéseket tudunk levonni abból, ami történt. Szeretem volna felhívni a figyelmet egy másik tényre is. Egy Mineo nevű falu, egy kis falu, ahova az olasz hatóságok elvitték a menedékkérőket, és gyakorlatilag így leparkolták őket ide, itt várják, hogy a menedék státuszukat elismerjék ezek az emberek. Csak azért jártak így el a hatóságok, mert nagyon lassú a folyamat, és tulajdonképpen így felgyűlnek az emberek, felhalmozódnak az emberek felteszem a kérdést, hogy van-e valaki, aki ezt ellenőrzi, vagy ki ki a felelősség ilyenkor, amikor a kormányok egész egyszerűen nem képesek az ilyenfajta helyzeteket kezelni. Köszönöm szépen, mielőtt visszaadom a szót Mászerviszi nak hogy válaszoljon, talán a lengyel elnökségnek is megadhatom a szót, amennyiben szólni kíván a tanács lengyel elnöksége, kérnek egy lehetőséget, parancsoljanak. Thank you, but maybe after Mr. Manservizi? <laughs> Lehet, de inkább előbb hallgassuk meg ismét Manservizi urat. Akkor ez most könnyebb lesz vajon önnek? A lényeg az, hogy igen, élénk vita volt, ez a Liba Bizottságban meglehetősen gyakori. Akkor visszaadjuk a szót Manservisi úrnak, és azután a tanács is majd hozzászól a témához. Manservisi úr. Arhoz, hogy mindenre válaszoljak, egy óra kellene, úgyhogy a legfontosabb pontokat választom csak ki, és kétoldalú módon is még folytathatjuk, hogyha önök ezt szükségesnek tartják, vagy bármilyen más formában. Ami a az áttelepítést illeti sokan felvetették. Az első szavok a 400 vagy valamennyiből körülbelül 100 van, amely beindult, ezek nem nagy számok, és ezért nem is nagyon örülünk, nem vagyunk boldogok, ezt Marcel asszony elmondta, és az összes javaslat, amelyiknek az a célja, hogy erősítse a kollektív döntés hozatalt, és erősegítse az áttelepítési programokat a kísérleti programokon kívül, Ezeket mind szeretnénk elfogadtatni, de sok időt vesz igénybe, mert intézményközi kérdések merülnek fel, végrehajtás, delegálás, és néha azt javasoljuk, például a parlament utolsó javaslata is erre a sorsra jutott, az inter és intézményközi mechanizmust és a politikai megoldást kell egyensúlyba hozni. Egy általános tesztet kellene végezni arra, hogy hogyan intézzük ezt a jövőben. De mindenképpen kompromisszumra van szükség, és majd ezt a lengyel elnökségre bízom, hogyan akarnak az intézményes kérdésekkel foglalkozni. Meg kell találni a megoldást, de a számok nem nagyon dicsőek az EU számára. Ami továbbra is az áttelepítést illeti. Más a menekültek helyzete most, ott vannak a számadatok, Buzutil úr ezeket ismertette, és én is az ENSZ ügynökség főbiztosság segítségével Tunéziában beszereztem a számadatokat. Az eredeti áttelepítési program is működik, az ENSZ biztonsággal együtt, de vannak itt más országok is, USA, Kanada, más helyszínek, ahova elképzelhető az áttelepítés. Ami pedig a Libiában reketeket illeti, a számadatokat nem ismerjük pontosan, az emberek nem jelennek meg, vagy nem jelentkeznek, és a Szaharától délre sok zsoldos is működik, az emberek félnek, a számok nem pontosak. Ott van a bengázi helyzet, a másik a tripoli helyzet, két különböző esetről van szó. Bengázi központ esetében van vita a határ ellenőrzésről, Bengáziba is küldtünk egy missziót azért, hogy koordinálást végezzenek a tagállamok részéről, például vízumkiadás, legyen csak egy platform, a már működő tagállamokra alapítjuk, például Magyarország és Málta. De Líbiában hát, különböző helyzetek vannak. Ami a áttelepítést illeti, a kvóta növekszik 400 plusz hely van, nem. Eddig még nem. Volt egy ígéret, válasz a felhívásra az áttelepítés esetében. Azután a következő ciklusban ez hogy alakul, ezt még nem tudjuk, majd a végén meglátjuk. Ez nem kiegészítés, hanem egy bizonyos lakosságcsoport megcélzása. Mit az ISO itt mit tehet? június óta működik, a toborzás folyik, és lefoglalja őket az észak-görögországi művelet. Ez is fontos, mert Görögországot segíteni kell, hogy az ott lévő vagy oda kívánkozó menekülteket abszorbálni tudja. Az ügynökség fiatal, a stáb fölállt, de a pénzalapok felhasználása is fontos. A másik elemzik a származási országot, és így a tagállami tímet is majd ennek alapján kívánják mobilizálni a tagállamok is nyomást gyakorolnak, hogy jobban folyjon ez a munka. Malmström asszony fáradhatatlan, talán az eredmények még nem születtek meg, de állandóan dolgozunk ezen. Második fontos pont, mi legyen Tunéziával, az delegáció, amit én vezettem, hát hogy mondjam, ne, ne, vezettem, nem tudom másképpen fogalmazni, mert aztán valaki majd panaszkodik. Lengyel elnökség, bizottság, Frontex, Europol és még egy ügynökség egészítette, vagy tette ki ezt a delegációt, teljes volt a kép. Tárgyulást indítottunk Tunéziával azért, hogy a frontex beinduljon a munka, és azon is dolgoztunk, hogy az Európollal legyen együttműködés, és az ember kereskedelmi hálózatot le lehessen építeni. Mennyi időt igényel ez? Hát ez időigényes. Nem lehet most hirtelen elvégezni mindazt, ami nem történt meg tagállami vagy kétoldali szinten. De át akarjuk venni mindazt, ami eddig jól bevált A tunéziai hatóságok megerősítették, hogy egyetműködnek az olasz hatóságokkal, a nemzetközi vizek és a tunéziai vizek határáig, azért, hogy azonnal visszavigyék azokat, akiket ott elkapnak, akik nem jogszerűek, tehát illegálisak, és megnéztük, hogy a nemzetközi jognak megfelele mindez. Még nem notifikáltuk a megegyezést, megállapodás. A lényeg, hogy az olasz és a tunéziai hatóságok tájékoztattak minket, a területi vizekkel működnek azért, hogy azonnal visszaküldjenek olyan hajókat, amelyeket jogellenes migránsok töltenek meg, és ezt a tunéziai hatóságok el tudják végezni. A szöveg a felülvizsgálatot még a szöveggel kapcsolatosan nem végeztük el, ezt nem is tudjuk elvégezni. Ami pedig Líbiát illeti, a bizottság még nem állapodott meg Líbiával. Van egy közös nyilatkozat, megegyezési megállapodás, egyetértési megállapodás a földközi-tenger déli térségére vonatkozóan és az emberkereskedelem elleni harc jegyében. A helyzet romlott a polgárháborúval, mert a, kabaj, a Kadafi rendszer zsarolt embereket, hogy távozzanak. Most már nincs ilyen jellegű hajó, amely a libiai partokról elindulna a közös nyilatkozat pénzügyi oldalát nem hajtottuk végre, mert ennek célja az volt, hogy a líbiai hatóságokat segítsük, és az európai ellenőrzési rendszerrel összekössük őket. Most ez a regionális keretbe került ez a pénz, és az új líbiai hatóságok rendelkezésére áll, tőlük függ, hogy mit akarnak tenni a határellenőrzés érdekében. De most más probléma jelentkezik. Ott van a Szaharától déreső térség, és az onnan származók problémája, azután a külföldi munkavállalók kérdése Líbiában. Most egy dolog az elmélet, másik dolog a gyakorlat. Partnerség. A másik a határok biztonsága. Hogyha nem lesz egyelő esély, és nem bízunk egymásban, és itt a, az emberkereskedelem elleni harcról van szó, akkor nem tudunk előrelépni. Tunéziában, Marokkóban a hatóságok mindenképpen az Europollal és a Frontex-el tárgyalásokat akarnak kezdeni, és ez igen pozitív jel. Az egyensúlytalanság, a visszafogadás és a vízum könnyítés között itt ellentmondás van, és önök is szóltak róla, amikor a rátelepítési megállapodást prezentáltam, akkor a bizottságnak az volt a célja, hogy a az áttelepítést forszírozza, de közben a vízumkönnyítésen érdekében ne tegyen, és a Marokkóval való áttelepítési megállapodás blokkolódott. Hát úgy próbálunk eljárni, ahogy keleten, vagyis vízumkönnyítés és könnyítő intézkedések, de ez ne legyen alakárt. Minden tagállam esetében ez egyformán érvényesüljön. Ne csak azok számára létezzen ez, akik vagy amely országok erre hajlandóak megpróbáljuk a keleten alkalmazottakat itt is kipróbálni. Azután illegális migráció ellen ott van a blokkád, a foglalkoztatók, munkáltatók büntetése, ez is lehetőség. Sokszor ez összefügg az embercsempész hálózatokkal. A kutatók, diákok mobilitását nem használják ki. Még nagyon sok területen dolgozhatunk, és ami a munkavállalási engedélyt illeti, ez a tagállamok kötelessége, de a moldovai partnerség során megtapasztaltuk, hogy a tagállamoknak van egy keretük, amelyen belül dönthetnek. Vannak közösségi lépések azért, hogy a keresett kínálatot egyensúlyba hozzák, 15 tagállam részes ennek. De közben egy sor dolog ennek köszönhetően változott. A foglalkoztatási minisztériumok ezekben az országokban odafigyelnek az összefüggésekre, de itt kötelező érvényű szabályok nincsenek. Másik kérdés. A régió támogatása és Lampedusa helyzete. Tudjuk, hogy Lampedusán milyen a helyzet, ez már nem biztonságos kikötő, mert a közelmúlt eseményei megrongálták a kikötői berendezéseket. Lampedusztát azért használták, mert ez közel van, Tunézia és Szicília között viszont sokkal nagyobb a távolság könnyebb Lampedusára eljutni a hajókkal, és megkérdeztük a lampedusai hatóságokat, hogy hogyan kívánnak eljárni, hiszen még nehezebb helyzet is előállhat. Kértünk információt arról, hogy hogyan akarnak itt eleget tenni nemzetközi kötelességüknek. Biztos, hogy ezt meg is tudják tenni, de hát sokkal rosszabb helyzetben tudnak majd lépni. A másik Mineo falu, ezt a civil társadalom és az ENSZ menekültügyi főbiztossága kezeli az olasz hatóságokkal egyetemben. Nincs tényszerű információm ahhoz, hogy elmondjam, hogy itt az emberi jogokat megsérték. Majd lesz egy missziónk, és megnézzük, hogy mi történik ott Mineóban. De mindez idáig a tevékenység kritikus, még az ENSZ menekültügyi főbiztossága részéről is, de Görögországban más a helyzet, és ezt monitorozni kell. Az biztos, attól függ a mi helyzetünk is, hogy hogyan jár el itt Olaszország. Ami pedig az átmeneti védelemre vonatkozó ennek alkalmazását illeti, erről nem beszélhetünk, ennyi. Tehát megvan, de egyelőre még senki nem alkalmazta. Talán erről is szót kéne váltanunk, hogy ez hasznos-e, vagy reforma, reformra szorul-e. A 78.3-as bekezdést külön megemlítem, de ez a szolidaritással kapcsolatos szélesebb körű vita része kell, hogy legyen. Ugyanis a gyakorlatban számos jó dolog érvényesül, de a különböző jogszabályi elemekkel adódhatnak problémák. Ami pedig a drone cost eh, illeti, a hajók amelyeket az embercsempészek eh, eh, használnak fel, gyakran tragikus helyzetekbe sodródnak és meg kell vizsgálnunk, hogy a közös fellépéssel, közös műveletekkel mit tudunk elérni. Többen említették a Frontexet ezzel az összefüggés, e, ennek összefüggésében. Úgy tűnik, hogy komoly kockázatelemzés folyik a földközi tengeri térségben. Számos eszközt is mobilizálni kell, az olasz hatóságokkal fel kell venni a kapcsolatot, és konkrét ha konkrét kérés érkezik, akkor a Frontex eljárhat. De egyelőre tisztázni kell, hogy mi történik, ezt próbáljuk most megtenni, de ezt nem lehet pusztán azzal megtenni, hogy egy-két tagállamot kiszúrunk és rájuk mutogatunk vannak túlélők ilyen hajókról, talán esetleg őket érdemes lenne megkérdezni, hogy a flotra azt mondja, hogy számos hajó érkezett. Igen, igaza van, ez is a párbeszéd részét képezi a tagállamokkal, és igyekszünk feltárni minden ilyen esetet, de sem mi, sem a Frontex nem rendelkezik elegendő kapacitással, hogy mi magunk végezzük el ezeket a vizsgálatokat. Éppen ezért mások által készített jelentésekre kell támaszkodnunk. A tagállamoktól és a fő képviselőtől is megkérdezzük, hogy mit történt, mit tettek, nyilvánvalóan ahhoz, hogy proaktívabbak lehessünk, további forrásokra van szükség. És a hamarosan megszületendő jogszabály gondolom ebben komoly segítségünkre lesz. Mindannyian tapasztalatokat kell, hogy szerezzünk, és minden tőlünk telhetőt meg kell tenni a tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel, civil szervezetekkel közösen az érintett, tehát a származási országokban is a mobilitásról, a bevándorlásról folytatott párbeszéd mindenféleképpen lehetőséget teremt arra, hogy a probléma mindkét oldalát megvizsgáljuk. Az euroszorral kapcsolatosan decemberre várható egy jogszabályjavaslat, az információk integrálására fog ez vonatkozni az összes érintett fél között rendészeti szervek, határvédelmi, határőrizeti szervek és egyebek között, amikor a migrációs hullámokról, a kábítószer csempészetről, fegyver vagy embercsempészetről beszélünk. Tehát egy integrált rendszert kell kialakítani, ami lehetővé teszi az a valós idejű információ cserét. Már komoly előrelépések történtek, például Valenciában, Spanyolországban már igen jó eredményeket értek el, ami pedig a marokkói és a tunéziai vitát illeti, szeretnénk mi is részt venni ebben a rendszerben, hiszen ez egy komoly kihívás számukra is, hogy megállítsák az ember csempészeket az emberkereskedőket. Lehet, hogy sokan azt képzelik, hogy a fölközi tenger túloldalán Eldorádó van, ennek azonban nagyon sokan áldozatul esnek. Azt hiszem, hogy túlléptem az időmet, de minden további információt természetesen meg fogok adni a későbbiekben. Köszönöm szépen a válaszokat, és akkor most a lengyel elnökség kér szót, én arra kérem, hogy minél rövidebben foglalkozzanak, mert az utolsó napirend kapcsán kifutunk majd az időből. Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni. Ami a teljes földközi tengeri térséget illeti, a tanács teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság lépéseit a júniusi tanácsi döntések végrehajtása terén. Nemrégiben jártak delegációk Marokkóban és Tunéziában, nagyon elégedettek vagyunk ezek eredményeivel, és szeretnénk ilyenekben a jövőben is részt venni, amiről Manservizi úr említést tett. Ami a partnerséget illeti röviden szeretnék erre reagálni, Rendes körülmények között a mobilitási partnerségi megállapodások a vízumkönnyítéssel és a visszafogadással foglalkoznak. A mobilitást illetően. Tehát ez a három legfontosabb elem. A földrajzi egyensúlyt illetően az egyes elemek között igyekszünk egyensúlyt tartani. Ami pedig az áttelepítési programokat illeti, a magyar elnökségi javaslat bizonyos jogi problémákba ütközött, a jogi szolgálat kedvezőtlenül véleményezte ezt a javaslatot, és természetesen mi készek vagyunk tovább folytatni az ezzel kapcsolatos munkát az e- Európai Parlament és a Bizottsággal közösen, hogy a problémát megoldjuk. Elnök, köszönöm. Vizi úr, zárszóra kívánom még szót kérni? Nem. Azt hiszem, hogy ez bőven elég volt. Tavares úr. Igen, csak röviden az elnökség által elmondottakra. Az elnökség vagy a tanács elemezte-e már a parlament elleni javaslatát, vagy átadta-e a jogi szolgálatnak értékelésre? Igen, most elemezzük a javaslatot, és remélem a 20-án vissza tudunk erre térni, amikor a menekült ügyel és a vissza küldéssel kapcsolatosan lesz nyilvános meghallgatás. Elnök, köszönöm, ez rövid és jó volt. Köszönöm szépen Manszer úrnak. Done his best to provide answer for each and every one of them. Thank you, Mr. Manservisi. Köszönöm szépen, Manservisi úr. Akkor rátérhetünk az utolsó napirendi pontunkra ma délután. Nem. Yes. We shouldn't be in delay. Jó lenne, ha nem késlekednénk, nem húznánk az időt, ugyanis az ülés után kerül sor a rendes koordinátori ülésre ma délután még. Nem most, most még van egy napi rendi pontunk, amit abszolválni kell, a hetes pont, és az idő fontosságára szeretném felhívni az figyelmüket. Ez a hetes napirendi pont nem más, mint a polgárok európai éve 2013. Igen. I beg your attention. Kérem mindenkinek a figyelmét. Those of you remaining in the room, akik eh, a teremben maradnak, akik viszont távoznak, kérem csenden tegyék. Tehát az európai, a polgárok európai éve 2013. Az Unió 2013-at javasolja a polgárok európai évének eh, jelölni, ami az uniós állampolgárok jogaira összpontosít majd ezen jogok hatékony érvényesítésére, amelyek a politikai napirend homlokterében állnak. Ez az év hivatott elősegíteni, fokozni a, és tudatosítani az állampolgári jogokat, elsősorban a szabad mozgás jogát a tagállamok között. Október 11-én a Libe Papadopoulou asszonyt jelölte ki ezen dosszié előadójaként. Az első meghallgatásra Van der Steen úr részéről, aki az illetékes főigazgató a kommunikációs főigazgatóságról, ő fog beszámolni a bizottság javaslatáról, majd Jazinski urat a lengyel elnökség képviseletében hallgatjuk meg, és az előadónk, illetve még néhány képviselőtársunk kap szót. Tehát először is a főigazgató úr, Van der Steen úr kap szót. Thanks a lot, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és Uraim, a december 2009. december 15-i állásfoglalásában az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a 2013-as évet az európai polgárok évének tegye meg. Azért legyen ez a polgárok európai éve, hogy lendületet vehessen az európai állampolgárságról folytatott vissza, vita, de azért is, hogy tájékoztassuk az Európai Unió állampolgárait a jogaikról. Különösképpen Azért, mert a Lisszaboni szerződésben új rendelkezések is szerepelnek. A bizottság úgy gondolja, hogy a gazdasági és pénzügyi válság idején a polgárok európai éve kulcsfontosságú kezdeményezés. Azért, mert ahogy ön is elmondta, elnök úr, nagyon fontos, hogy az európai állampolgárok tisztában legyenek a jogaikkal, illetve azokkal az előnyökkel, amelyeket az Európai Unió állampolgáraiként élvezhetnek. Nagyon fontos megerősíteni az állampolgárok kapcsolatát, ragaszkodását az Európai Unió politikai projektjéhez. Ebben az évben tehát, a 2013-as évben rengeteg információs és tájékoztatási esemény lesz. Nagyon fontos elemek ezek, ezek segítik előkészíteni az Európai Parlamenttel együttműködve a következő parlamenti, európai parlamenti választásokat, hiszen ezek 2014-ben lesznek megrendezve. Barozó elnök úr elmondta, hogy Európa létének célja az, hogy az európaiakat ruházza fel a hatalommal. A jelenlegi gazdasági válság talán a legnagyobb kihívás, amely az Európai, amelyel az Európai Unió történetében szembenéz. Emellett bizalmi válságot is élünk az állampolgárok szintjén. Parózó elnök úr erre is kitért a beszédében, amelyet az Unió helyzetéről tartott az Európai Parlament Strasburgi ülésén szeptember 28-án. Ez után a ezt a beszédet követően a bizottság a múlt héten fogadta el a stabilitáshoz és növekedéshez vezető ötpontos akciótervét, cselekvési tervét. Ezzel a cselekvési tervvel kívánunk kitörni ebből az ördögi körből, amely az államadóság, amely az államadóságot jelenti, és elérni a stabilitást és a fenntartható növekedést. A tervet Barozó elnök úr a múlt héten mutatta be, az Európai Parlament előtt. És ugyanezt fogja ezzel tenni az elkövetkezendő Európai Tanácsülésen. Az a meggyőződésünk, hogy válság idején az európai állampolgárok lehetőségekkel való felruházása sokkal fontosabb, mint bármelyik, bármikor máskor életbe vágó az, hogy az európai állampolgárok nem csak hogy támogassák azokat a reformokat, amelyeket EU szinten elfogadunk, hanem részt is vegyenek ezeknek a végrehajtásában, részt vegyenek olyan projektekben, amelyek ennek a megvalósulását célozzák. Nézzük meg az Euróbarométer felméréseinek az eredményeit. Feltették azt a kérdést, hogy mit jelent az Európai Unió az állampolgárok számára. 45%-a, a választadók 45%-a azt mondta, hogy az Unió azt jelenti, hogy az állampolgárok folyamatosan azonosítják ezt az utazás, a tanulás és a e, munka szabadságával az Európai Unión belül. Tehát bárhova utazhatnak, bárhol tanulhatnak, bárhol, bárhol dolgozhatnak. 30, a választatok 37%-a pedig az egységes valutára, az euróra asszociált. Az állampolgárok számára a mozgás szabadság egy alapvető jog, ennek tekintik ez gyakorlatilag az állampolgársággal jár. Használjuk fel tehát ezeket a pozitív képzettársításokat, és így talán meg tudjuk erősíteni az állampolgárok bizalmát az EU-ban. Ezzel a javaslattal utat kívánunk mutatni az állampolgároknak gyakorlati tapasztalatokon keresztül arról, hogy mit is jelent Európai Uniós állampolgárnak lenni. A polgárok európai éve kiváló lehetőség lesz tehát. Be tudjuk majd mutatni, hogy az állampolgárok a politikai napirendet értékelhetik, és el tudjuk nekik magyarázni azt is, hogy mit jelent az európai állampolgárság a választások tekintetében. Az, hogy mindenki választhat és választható, tehát a 2014-es választásokon ez nagyon aktuális lesz. Nem véletlenül választottuk a Polgárok Európai Évének a 2013-as évet, pontosan azért, hogy a 2014-es évet megelőzze, tehát az európai parlamenti választások évét megelőzze. Nagyon fontos alkalom és lehetőség lesz arra, hogy mozgósítsuk a választókat. A 2013-as év egyébként a 20. évfordulója az európai állampolgárságnak, ugye az európai állampolgárságot a Maastrichti szerződés vezette be. Elnök úr, hölgyeim és uraim, hogyha elgondolkodnak azon, hogy mi is lehetne egy ilyen évnek a célja, akkor hadd mondjam, hogy szeretnénk egyrészt az állampolgárokat tájékoztatni a jogaikról, a mozgásszabadságról, és szeretnénk az állampolgárokat arról is tájékoztatni, hogy melyek a, a jogaik, és ösztönözni őket, hogy szabadon éljenek is ezekkel. Szabadon költözzenek bármely uniós tagállamba, dolgozzanak bármely uniós tagállamban. Remélhetőleg így erősebb lesz az unióhoz való tartozás érzése. És egyébként az állampolgárok nagyobb mobilitása pozitív hatással bír az egységes piacra is. Ez pedig növekedéshez vezet. A 2013-as évben szeretnénk ösztönözni a vitát arról, hogy az Európai Uniós állampolgársággal milyen előnyök járnak. Ezek a jogok miért előnyösek? A polgárok európai évét, legalábbis a kommunikációs tevékenységeket majd központilag fogjuk szervezni, de erős szövetségesekre van szükségünk. Minden partnernek nagyon aktívan részt kell venni a folyamatokban, és együtt kell majd működnünk az év során. Stratégiai partnereink ebben a kampányban az Európai Uniós szinten nyilván az intézmények lesznek. Ezt már az intézmény közi eh, tájékoztatási csoportban ki is hangsúlyoztuk, itt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság képviselteti magát. Ebben a csoportban a bizottság minden intézményt arra hívott fel, hogy konkrét javaslatokat nyújtsanak be. Ezek a javaslatok célozzák azt, hogy valódi siker legyen a polgárok európai éve. Aztán a terepen, ami a terepen dolgozókat illeti, a parlament információs irodái, a bizottság képviseletei a tagállamokban, ezek lesznek a legfontosabb szerepű, szerepűek. Teljes partnerségben kell majd velük együttműködnünk. A nemzeti kormányokra ugyanígy számítunk, és a civil, társadalmak, a civil társadalomra is, a civil szervezetekre és hálózataikra. Őket is teljes mértékben be kell vonni ebbe a folyamatba. Ami a bizottsági szolgálatokat illeti, vannak olyan szolgálatok, amelyek elérnek az állampolgárokhoz, őket is bevonjuk majd, hogy kiegészítő kezdeményezéseket dolgozzanak ki a saját erőforrásaik felhasználásával. Ezt az európai évet a nagy közönségnek szervezzük, de természetesen úgynevezett sokszorozókra is számítunk, tehát olyan pontokra, kapcsolódási pontokra, személyekre, amelyek az üzenetünket sokszorozzák. Például lesznek olyan személyek, akik 2014-ben először vesznek részt az európai parlamenti választásokon. Rájuk különös figyelmet kell fordítanunk. Biztosítanunk kell azt, hogy részt vegyenek a választásokon. Mit jelent minden statisztikai szemszögből. Nők, fiatalok és a kevésbé képzettek. Ők azok a célcsoportok, amelyekre különös figyelmet kell fordítani szintén az első szavazók mellett. Azt is javasoltuk, hogy nemzeti, regionális és helyi szintű cselekvések legyenek, legyenek tájékoztatási kampányok, informatív események, tapasztalatcserék, véleménycserék, szervezzenek konferenciákat, amelyeken tájékoztatják az állampolgárokat a jogaikról és az ezzel járó előnyökről, tájékoztatják őket arról, hogy hogyan használhatják ki a szabad mozgás jogát, és így tovább. Szeretnénk felhasználni a már meglévő eszközeinket, hogy erősítsük az állampolgárok részvételét, hogy valóban kézzelfoghatóvá tegyük számukra ezeket a jogokat. Hangsúlyozzuk a Europe Direct szerepét is, illetve az egyéb internetes honlapok szerepét, hiszen ezek is fontos információs csatornák. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok! Az Európai Bizottság örömmel várja ennek a javaslatnak a megtárgyalását, az eszmecserét, szívesen válaszol az önök kérdéseire. Nincs kétségem afelől, hogy a jövőben többször kell majd összeülnünk, hogy eszmét cseréljünk arról, hogy hogyan tehetjük ezt az évet a lehető leghatékonyabbá, a legpozitívabbá, a legsikeresebbé. Ugyanis Ebben az évben a parlament és a bizottság stratégiai partner lesz, valamennyi európai állampolgárért dolgozunk majd együtt. Köszönöm szépen! Köszönöm a bemutatót. Először Gazinski úrnak adom meg a szót a lengyel elnökség nevében. Thank you very much, Mr. Chairman. It's an honor to be here. Uh, Köszönöm, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Igen, rövid üzenetet szeretnék közvetíteni az elnökségtől. Nagyon nehéz nemet mondani egy ilyen csodás javaslatra. Nagyon jó szövegről van szó, ezt pozitív módon fogjuk előterjeszteni a delegációk számára minél hamarabb, vagyis a dátumot már többé-kevésbé kitűztük, körülbelül három hét múlva fogja a tanács eh, ezt tárgyalni, a szabad mozgás kérdését, és a, itt felmerül az EU csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez is. Remélem, hogy három hét múlva külön figyelmet tudunk majd fordítani erre a dosszéra. Most még nem tudom, mi lesz a tagállamok álláspontja, de nagyon remélem, hogy ezt az ügyet tovább viszik, és a tanács válaszolni tud a parlamentnek, mégpedig a lehető legjobb jelzést fogja tudni adni. Utolsó befejező mondatom, hiszünk mi a lengyel elnökség a szabad mozgásban, a mozgásszabadságban, és ennek értékét soha nem lehet alul becsülni. A szöveg is ennek megfelelő. Köszönöm Jezinski úr, hogy ilyen röviden szólt. Most pedig Papadopuló asszony kíván hozzászólni, aki előadó. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy, és ahogy hallottam, mindenki lelkes, és az elnökség is szeretném elmondani. Nagy örömöm számomra, hogy én vagyok az előadójának a fontos dosszénak. Sok kollégám említette, hogy az EU állampolgárok nem is tudják, hogy mit jelent az EU állampolgárnak lenni, és mit kell tennünk. Együtt kell dolgoznunk azért, hogy megkönnyítsük az, hogy az EU állampolgárok éljenek a szabad mozgás jogával, szabadon letelepedjenek az EU-n belül, és információkat szerezzenek az jogaikról. Az európai év, polgárok európai év. Ezzel kapcsolatosan már 2010-ben volt egy jelentés, ebben szerepeltek a az állampolgárok jogait korlátozó nehézségek. Két évvel ezelőtt 11,9 millió EU állampolgár élt másik tagállamban. Szerintem a válság idején ez a szám még csak növekedni fog, mert sok fiatal diplomás más országban keres munka lehetőséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság odafigyeljen a 2010-es decemberi EU állásfoglalásra. Most pedig egy csodás javaslat érkezett hozzánk, Szeretném kiemelni, hogy a jelentésemben hangsúlyt adok az alapjogoknak, az EU állampolgárok, családtagjaik azon jogát, hogy dolgozhassanak, szabadon mozoghassanak, a különböző személyek szabad, vagyis egyelő bánásmód a különböző állampolgárokkal kapcsolatosan megfelelő hozzáférés javakhoz, szolgáltatásokhoz, a szakmai minősítések, képesítések elismerése, az egyelő bánásmód nők, férfiak között, diszkriminációmentesség, oktatás, képzés, tartó tanulás, ezek mind ide tartoznak nagyon jó, hogy ezt majd megvitathatjuk, reméljük, hogy ez időben érkezik a 2014-es EU választások előtt. Nagy lehetőség lesz ahhoz, hogy az EU állampolgárok részvételét előmozdítsuk, és azt is, hogy az EU állampolgárok az EU politikai menetrendjéhez hozzájáruljanak, gyakorolják választójogukat, és sikerül majd felsz számonunk a demokratikus deficitet, és a távol maradók számát csökkenteni tudjuk. 2011. augusztusában, szeptemberében az Euró barométer végzett egy felmérést. Nagyon sok ember szeretné ne többet tudni, mit jelent az, hogy EU állampolgárság. 94%-a a válaszadóknak pontosan szeretné tudni, hogy mi az, hogy szabadon élni, szabadon mozogni egy országban, mert sajnos az én országomban a szabad mozgást nem teszik lehetővé. Úgyhogy ez nagy kihívás az én országom állampolgárai számára is, a ciprióták számára, hiszen Ciprus 2012 második felében lelátja az elnökséget. A bizottsággal a lengyel elnökséggel, a ciprusi elnökséggel működünk együtt azért, hogy konkrét fellépéseket javasoljunk. Mindenkivel készen állunk együttműködni, remélem, hogy gondosan mérlegelik majd ezeket a lépéseket, és olyan javaslatokat tesznek, amelyeknek konkrét eredménye lesz. Várom a gyümölcsöző együttműködést mindenkivel. Szerintem ez mindenki számára, és nagyon remélem, érdekes jelentés lesz. Köszönöm, Papadopoló asszony, most pedig itt van egy lista, Sógor úr az első felszólaló. Yeah, I will try to speak in Hang- Köszönöm, magyarul kívánok beszélni. Ez a jelentés javaslat az európai polgárok európai évéről nem csak ismertetni akarja a szabad sokszor <clears throat> szabad mozgásból a jogokat, de ugyanakkor pontos tájékoztatást tűz ki célul, és tudjuk jól, hogy milyen hiányosságok vannak a szociális védelem vagy egyetemi diplomák elismertetése terén, és harmadsorban pedig vitát szerezne ösztönözni, és nem tehetem meg, hogy ne említsem meg azt a sajnálatos tényt, hogy egy évvel ezelőtt az egyik uniós ország akadályoztatta a szomszéd ország államfőjét a szabad mozgásában. Vagyis nem engedte be az egyik uniós ország a szomszéd ország államfőjét a területére. Tehát ezért fontos ez a jelentés, hogy ne csak tájékoztasson és ismertessen, hanem folyamatos vitát ösztönözzön a polgárok között ebben a kérdésben. És a, ahogy a lengyel elnökség is elmondta, ez egy nagyon jó szöveg, csak Annyit tennék hozzá, hogy összhangban van az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel, a Stockholmi programmal és az Európa 2020-as stratégiával. A néppárt részéről, mint árnyék jelentő természetesen mi is azt, én is azt tudom mondani, hogy támogatjuk ezt az ajánlást. Köszönöm szépen a javaslatot. Mr. Sogor, yes, you finished? Yes, yes. Befejezte Sogor úr? Rendben van, köszönöm. Gönc asszony. Köszönöm. Én is üdvözlöm ezt a javaslatot, rendkívül fontos, hogy segítsük az európaiakat abban, hogy érezzék, hogy európai állampolgárok. De emlékeztetni kívánom magunkat arra, hogy fontos lesz, hogy ne okozunk több csalódást a következő években, mert most lelassítottuk Románia-Bulgária csatlakozását a Schengeni térséghez. Ez is a szabad mozgáshoz tartozik. Jövőre gondolunk, gondolunk, vagy sok ország gondolkodik azon, hogy bevezesse újból a határellenőrzést. Ez az emberek mindennapjait érinti. Azt is tudjuk, hogy vannak itt azért jelentős akadályok, a téren, hogy valóban másút dolgozhasson valaki, másút tanulhasson. Az embereket jobban kell tájékoztatni a jogokról, lehetőségekről, és sikerül valahogy a korlátokat elkezdeni lebontani, az jó lesz, ha nem, akkor csalódások következnek. Köszönöm, Látford asszony. Köszönöm szépen. Nem hinném, hogy bárki ellene van a polgárok európai évének, és nem is akarom ezt a büszkeséget tompítani, de ebben a bizottságban és a petíciós bizottságban az elmúlt hetekben dolgoztam, és hogyha megnézzük a problémák nagy körét és a szabadmozgás irányel végrehajtását, nagyon jó lenne, hogyha a polgárok éve már akkor jönne létre, amikor már megoldtuk volna a problémák nagy részét. Mint tudják, ez pénzbe kerül, és itt ünneplésről van szó, de közben az egyének számára igazi nehézségek merülnek felettéren. A bizottságot bátorítjuk arra, hogy az eljárásokat gyorsítsa, reméljük, hogy itt majd történik valami, bár túl sok a párbeszéd és a jogi fellépés kevés szerintem, de ha megnézzük a jelenlegi problémákat, mit találunk, jó magam és a többi tag mit lát itt. A tartózkodási engedély irányelv tízes cikke nagyon sok választókerületben kellenek, kell Schengeni vízum harmadik állampolgárok családtagjai számára, néha brit állampolgárok számára is, és azután milyen problémáik vannak a homoszexuális pároknak, hogy a státuszokat kölcsönösen elfogadtassák, amikor egyik országból a másikba költöznek, és a jogi státusz. Azután ott van a az adókérdés, a vagyon, az öröklés kérdése, ebben az esetben ezek nagyon nagy kérdések. A lengyel elnökség mondta, hogy pozitívan közelítenek ehhez. Nem akarok kiválasztani egy országot sem, ezt nem szeretem, de szeretném tudni, hogy Lengyelország tiszteletben tartja e vajon azt a rendelkezést, ami az azonos neműekre vonatkozik. 2004-es szabad mozgás irányelvről van szó, lehet, hogy tiszteletbe tartja, de Szeretném hallani, hogy ez így van-e. Nem is beszélve a polgári partnerekről. Itt az a probléma, hogy az polgárok európai éve ez úgy hangzik, hogy majd ünneplünk az el eh, ért eredményeket, eh, eredményt, de én attól tartok, hogy azért ez nem így van. Az a helyzet, hogy már évek óta van egy sor eh, rendelkezés, esetjog, és ezeket nem megfelelően hajtották végre, mert teljes értelembe véve nincs szabad mozgás. Szeretném, hogyha elmondhatnám a választókerületünknek, hogy ezek mind megoldottak, még mielőtt ezt az évet megünnepelnék. Nem akarok itt dohogni, de ha csak nem használjuk föl ezt az évet arra, hogy tudatosítsuk a az állampolgárainkban a helyzete, de közben itt vannak a problémák, és stimuláljuk őket arra, hogy adjanak be petíciókat, panaszokat a bizottságnak, meg nekünk, mert hát most ez a helyzet. Verzsá asszony. Köszönöm, elnök úr. Lutford asszonyhoz hasonlóan szeretném elmondani, hogy ha megünnepeljük a polgárok európai évét, akkor jó lenne, hogyha nem csak kommunikációs kampányt folytatnánk arról, hogy mi az európai polgárság, milyen joguk van a polgároknak, milyen jogaik vannak. Szerintem az egyik alapvető probléma az európai állampolgárság kérdését illetően az, hogy az európai szövegek szerint Jelen pillanatban ez kiegészíti csak a nemzeti állampolgárságot, és ez igaz például a választójog, vagy szavazati jog, és az ezzel kapcsolatos jogokat illetően. Igazából nincs is európai állampolgárság, és szerintem föl kell tenni a kérdést, mit jelent az európai állampolgárnak lenni? Ha azt akarjuk, hogy az európai állampolgárok ismét bízzanak az EU intézményekben, akkor szerintem ez a kérdés alapvető. Úgy gondolom egyébként, hogy itt értelmezési probléma is van. Mi az, hogy állampolgárság? Eznek értelme minden tagállamban más és más. Talán érdemes lenne, ha ez még nem történt meg, tanulmányt készíteni arról, hogy mit jelent ez a különböző tagállamokban. Én francia vagyok, és az állampolgárság fogalma Franciaországban állandó vitatéma más politikai témákhoz hasonlóan nálunk például. Ez ugye a francia forradalom története már ismerjük. El kell gondolkodni azon, hogy ez mit is jelent. Gyakran mondjuk, hogy az állampolgárságot nem adják, hanem elismerik. Vagyis az elismerés, a jogi hivatalos elismerésen felül, beleértve a mozgásszabadságot, más jogok is társulnak ehhez, és a állampolgár kifejezésének jobb elismerése is megemlítendő. Ami a közleményt illeti, nem akarom megismételni azt az idézetet, ami egy kicsit felzaklatott engem. Válságban sokkal fontosabb, mint valaha az, hogy ezek a jogok érvényesének, az állampolgárok támogassák a reformokat, stb hogyha ezt a definíciót alkalmazzuk, akkor bizony gondunk lesz azzal, hogy továbbfejlesszük az európai állampolgárságot. Utolsó megjegyzésem. Kissé meglepődtem, hogy senki nem beszélt az európai állampolgársági kezdeményezésről, mert ez egy kis elem, ami része egy igazi állampolgárság kialakításának Európában. Ez egy kicsit diffúz, de remélem, hogy lesz még alkalmunk ezen dolgozni. Köszönöm, Morales úr. Uto, egyik utolsó hozzászólóként én üdvözlöm a szöveget, jónak tartom. Néhány dolgot szeretnék felvetni, illetve reagálni arra, amit Gönc asszony és Latford asszony elmondott. Amikor múlt években valamilyen európai évről készült jelentés a parlamentben eléggé kiábrándító volt az eredmény, ugyanis az elvárások magasak voltak, és gyakorlatilag az általánosság szintjén nem léptünk túl. Szerintem ez most itt másképp lehet, mégpedig azért, mert feltétlenül tájékoztatni kell az embereket a jogaikról, tehát ez már az általánosítás szintjén túlmegy, és ezt mindenféleképpen jó, ha megtesszük. A pozitívumokat kell szorgalmazni. A parlamenti módosítók révén szerintem a lényegre lehet törekedni, azokra a területekre, ahol nem működik a mozgás szabadsága, és ez szerintem egy kiváló alkalom. papadopoulos asszony említette például a friss diplomásokat, akik a jelenlegi helyzetben gyakorlatilag elhagyni kényszerülnek az országaikat, és másút szerencsét próbálni. Az ilyen problémákat fel kell vetni, és azt kell mondani, hogy igen, ezeket a problémákat mi látjuk, foglalkozunk ezekkel, dolgozunk a megoldásokkal. Lehet, hogy nem ez a jelentés fogja a megoldást tartalmazni, de egyéb jogszabályokban Románia és Bulgária például itt többször szerepelt napirenden. A mi frakciónk mindenféleképpen támogatja ezt a kezdeményezést, és konkrét javaslataink is lesznek a jelenleg a szabadságot korlátozó korlátok leépítésére vonatkozóan. Bronz úr, köszönöm szépen. Barroso urat idézték nevezetesen Európa létjogosultsága az európai állampolgárokban elég. Szerintem ez inkább az európai bürokraták malmára hajtja a vizet. Itt az eurokraták nem igazán üdvözlik azokat a kifejezéseket, amelyeket alkalmaznak, és itt nem demokráciáról, hanem populizmusról van szó. Hogyha az állampolgárok véleményén változtatni akarunk, akkor először is tájékoztatni kell őket. Ma délután többször hallottuk ezt a kifejezést, illetve azt, hogy a kommunikációt központilag kell irányítani. Mindez pedig arra az egy premisszára épül, hogy aki ellenzi az európai projektet, akkor ennek egyetlen oka a tájékozatlanság vagy a tudatlanság. Itt lehet információt emlegetni, én propagandáról beszélnék, amire közpénzeket fordítunk. Az állampolgárság egy jogi viszony, egy jogviszony az állam és alatvalói között. És az Egyesült Királyságban is egyértelmű, hogy az Európai Unió nem egy állam az állampolgárság révén viszont gyakorlatilag alássuk a nemzetállamok szuverenettását, gyakorlatilag észrevétlenül, de teljesen egyértelműen és nyilvánvalóan. Elnök, köszönöm szépen. Kezdünk kicsúszni az időből, és még a koordinátorok ülésére is sort kell kerítenünk, úgyhogy kérem ezt vegye mindenki figyelembe. Jó lenne lezárni ezt a vitát minél előbb, Mulder úr. Rövid leszek, elnök úr. Amit eddig a bizottságtól vagy a tanástól hallottam, egyet tudok mindennel érteni. Meg vagyok győződve az európai együttműködésben, és halálom napjáig meggyőződéses európai maradok. Minden esetre vannak bizonyos negatív előérzeteim is, mégpedig azért, mert számos egyéb dolog is fontos, az euróválság, a munkanélküliség, számos egyéb dolog, ami ennél sokkal fontosabb. Mi volt eh, az a korábbi európai évek eredménye? Gyakorlatilag minden évet valamilyen speciális évvé nyilvánítunk, és mindig is az az érzésem, hogy a az erőfeszítések ellenére az eredmények alig mérhetőek, és gyakorlatilag nyomtalanul, észrevétlenül elmúlnak. Tehát ez az egyetlen egy aggályom van. Elnök, köszönöm. És akkor most a bizottságnak ismét megadjuk a szót, de nagyon kérem, hogy egy percet Jazinski úrnak is takarítson meg, hiszen ő is válaszolni kíván a tanácshoz intézett konkrét kérdésekre. Nem tudom, Gyazinszki úr kíván-e majd szólni? Igen? Akkor most itt a lehetőség. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni a képviselők kérdéseire. A bizottságtól ez idáig kapott válaszok és tájékoztatás nem az irányelvvel kapcsolatos végrehajtási hiányosságok kritikája volt, vagy az ezzel kapcsolatos jogsértés, de természetesen erre majd vissza tudok térni konkrétabban, ami a gyakorlatot illeti. Tehát minden, amit a bizottságtól eddig kaptunk, képez az alapját annak, amit elmondtam. Én természetesen örömmel jelenthetem, hogy ez nem képezi jogsértési eljárás tárgyát. Köszönöm, és külön köszönöm, hogy az időkorlátot figyelembe vette. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek én is. Köszönöm az előadónak és az itt felszólalt képviselőknek, azoknak, akik támogatták a bizottság javaslatát. Röviden válaszolnék a felmerült kérdésekre. Természetesen vannak még olyan területek, ahol a jog gyakorlása még nem teljes. De tudjuk, hogy ez még egy most kialakuló eljárás folyamat, és a végcél az, hogy a jogokat teljes mértékben gyakorolják az állampolgárok. Futford asszony kérdésére válaszolok. Az elmúlt hat hónapban tíz eh, szabálysértési eljárást indítottunk, figyelembe véve az szabad mozgással kapcsolatos irányelv rendelkezéseit és azok megsértését. Verzsá asszony aggódik, mikor azt mondja, hogy a válság és a az állampolgári jogok gyakorlása, ez összefügg, de az biztos, hogy válság idején a bizalom hiányzik, gap of confidence, ahogy ezt jó franciassággal mondjuk, az állampolgárok és a politikai szint között. Ezt a deficitet fel kell számolni, és éppen ezt célozta meg a javaslatunk. Ami az eredmények kiaknázását illeti. Most készül egy tanulmány mit jelent az, hogy állampolgári jogok gyakorlása, mi az, hogy aktív állampolgárság. A tanulmány eredménye az év végére válik nyilvánossá, és ezt az önök bizottsága elé fogjuk tárni. Szerintem ezt a javaslatot úgy kell látni, mint katalizátor. Nem csak a kommunikációra szorítkozunk, vannak más dimenziói az állampolgári jogoknak, például az állampolgár jogai fogyasztóként. Ezeket is mozgosítjuk az állampolgárok, polgárok európai éve során. Úgy gondolom, hogy a mi fellépésünk nem propaganda fellépés, mert információ és kommunikáció egyszerre történik, és aki kommunikációt mond, az információt is mond mindkét irányban. Átadunk egy üzenetet az állampolgároknak, de van visszacsatolás is, oda is figyelünk rájuk, ez is fontos. Azzal ellentétben, amit hirtelen gondolnak egyesek, mi nem a populizmus és a propaganda jegyében, kommunikálunk, hanem éppen ellentétesen kommunikálni, érintkezni akarunk, és fel akarjuk hívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy melyek az alapjogaik az EU-ban. Az aggodalmakra reagáltam, elnök úr, és megpróbáltam minél rövidebb lenni. Papadopuló asszony, záró megjegyzések. Köszönöm, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy ez a jelentés valóban katalizátor lehet. Jobban megtudjuk, hogy kik vagyunk, milyen jogaink vannak, és fontos, hogy ebben a jelentésben konkrét javaslatokat tegyünk, konkrét akciókat, és ne maradjunk meg az általánosságoknál, sem a szünneplésnél. Lényegi kérdésekkel foglalkozzunk például azon joggal, hogy az EU-n belül bárhova elmehetünk, garanciáink vannak, azután a munkavállalás joga, főként a fiatalok számára, hiszen náluk igen magas a munkanélküliség. Azután jó életminőség a válság körülményei között, egyelő esélyek. Szakadék van az északi és déli, az északi, a közép és a déli térségben élő emberek között. Meg fogjuk vitatni, hogy hogyan lehet együtt munkálkodni, azért, hogy az EU polgárság olyan dolog legyen, amit mindenki szeretne maga számára megteremteni. Köszönöm. Így a szokásos Libebizottsági ülésnek vége van, most pedig kérem azokat, akik a koordinátori ülés részei,